Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich Kedves kollégák, mindenkit szeretettel üdvözlök a mai szakbizottsági ülésünkön. És mindig eléggé szoros a napi rendünk, éppen ezért rögtön kezdjük is az első napi rendi ponttal, a napi rend elfogadása. Vannak-e bármiféle agályok, vagy ellenvetések nincsenek, akkor a napirendet elfogadjuk. Harma, hármas napirendi pont. A november 21 és december 5-i jegyzőkönyvek elfogadása, a jegyzőkönyveket mindenki megtalálja a dossziéjában. Vannak-e megjegyzések vagy módosító javaslatok a két jegyzőkönyvhöz? Úgy tűnik, hogy nincsen. amennyiben nincsenek további módosító javaslatok az ülés végéig, ezeket nem kapjuk meg, akkor a jegyzőkönyveket az benyújtott formában elfogadjuk. Egyes napirendi pont, az elnök közleményei, francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, cseh, észt, magyar, lengyel, bolgár és román nyelven van ma tolmácsolás, az ülést interneten közvetítjük, és a koordinátorok döntéseiről a január 23-i ülésen elfogadott döntéseket megküldtük. Ezeket formálisan elfogadottnak tekintjük, hogyha február másodikáig nem érkeztek módosítók, nem érkeztek, tehát ezeket elfogadottnak tekintjük. És még emlékeztetnék arra, hogy ma délután az Európai Történelem házában teszünk látogatást. A szakbizottságunkon többször foglalkoztunk ezzel a projekttel, egyelőre még nem nyílt meg a ház, és úgy gondoltuk azonban, hogy jó lenne meglátogatni ezt a házat, és megtudni, hogy a jövőben mit terveznek. Ha jól tudom, akkor május 9-én fogják hivatalosan megnyitni. 14-ra 55 perckor, tehát 5 perccel 3 óra előtt találkozunk a bejárat előtt az ASP az ASP épületben, a Rüvirci bejáratnál, és aztán együtt megyünk át az Európai Történelem házához. Tehát a Rüvirci bejáratnál találkozunk. 5 perccel 3 óra előtt, és aztán együtt megyünk tovább. Ez egész körülbelül 4 óráig fog tartani a látogatás néhány perces csúszás persze beleférhet. Akkor közvetlenül áttérhetünk a szavazásra. Kedves kollégák, ma egy nagy sikerrel kezdünk. Mindenki számára tudja, hogy 2018-ban végre megállapodás született az Európai Kulturális Örökség évéről, ezzel a küldetésünket teljesítettünk, és nagy köszönettel tartozunk a két tárgyalóknak, Diakonú úrnak és Szilvia Kostának. Ők a tárgyalásokat elnöként vezették le. Egy eléggé hosszú utat jártunk be, több éve arra szorítottuk rá a bizottságot, hogy hirdesse meg ezt az évet. Egy némi birkozás után, ugyanis a bizottság ezt nem akarta, végül is sikerült elérnünk, és ez a költségvetésben is tükröződik, saját keretet kaptunk erre 8 milliót, ebből 4 millió friss pénz, ami szintén egy nagy siker, ugyanis az elején egyáltalán nem volt biztos, hogy plusz forrást kapunk, úgyhogy ezzel a plusz 4 millióval most gazdálkodhatunk, ez nagyon fontos, hogy ez a friss forrás rendelkezésünkre áll, és az európai programot ennek megfelelően ki tudjuk egészíteni. Diakon úr talán néhány szóban ismertetné az eredményeket, a tárgyalásokról is beszámolhatna, és Szilvia Koszta is talán az ő elkötelezettségük nélkül és háttérmunkák nélkül azt hiszem, hogy nem lettünk volna ennyire sikeresek és eredményesek, ezért még egyszer köszönöm mindkét tárgyalónknak. Ez egy komoly siker számunkra. Tehát először a jelentéstevőnek adnám meg a szót, és Szilviának is esetleg, Diakon úr. Köszönöm szépen. Nos, az Oscar D. átadója után most csak köszönetet mondhatok önöknek, de köszönöm szépen a támogatást, támogatva érzem magam, köszönöm az utóbbi hónapok során kifejeződött támogatást a kollégák részéről, illetve az utóbbi tárgyalások, egyeztetések alatt. Ezek voltak a legfontosabb eh, fejlemények, ami pedig a tanács, illetve a bizottság részvételét illeti. Mind ott voltunk, a előadók, árnyék előadók, a titkárság, Kosztasszony, én is. Úgy éreztük, hogy egybefortunk, egy csapattá váltunk, mint egy meccsen. Erős érzelmek is megfogalmazottak. És ahogy elnök asszony is fogalmazott, elértük a céljainkat. És néhány a újdonságról majd szeretnék is beszélni ezzel kapcsolatban, de mindenképpen fontos hangsúlyozni, hogy ez siker volt, és a parlament részvételét biztosítja ezekben a programokban kezdettől a programok végéig. Nem ez az első alkalom, de meglehetősen ritkán sikerül. Az első tárgyalások során nagyon határozottan ellenezték egyébként ezt. Azt mondták nekünk, hogy az Európai Unió számára ez egy negatív kockázat, hogyha így járunk el, akkor az káros lehet, nem veszük figyelembe a szerződést, nem tartjuk be. Ugyanakkor hatalmas energiákat sikerült így mozgósítanunk. És ez az energia a civil társadalmat, a tagállamokat, illetve a kulturális résztvevőket, tulajdonképpen minden érintettet jelent. Mindenkit, aki részt vesz ezekben a programokban. Ami azt gondolom, hogy említésre méltó mindenképpen, és az Európai Parlament is képviselteti magát, erre büszke vagyok. Um și Consiliul și Comisia au acceptat. A tanács, illetve a bizottság végül elfogadta az álláspontunkat hosszú küzdelem után. És megfogalmazott egy írásbeli nyilatkozatot, egy közös vállalást. A magam részéről én ezt sikernek nevezném, és a tanács, illetve a bizottság képviselői jelenlétében itt a teremben szeretnék köszönetet mondani a tárgyaló csapatunknak. Köszönöm ezt a sikeres munkát. Fontos, hogy a tagállamaink képesek legyenek részt is venni. Hiszen ez a vélemény, ez egy bizonyos célt szolgál, és végül is 2018-ban újból meg fogjuk majd vitatni a konkrét programot, illetve a módszertant alkalmazni fogjuk, ami az európai megközelítésből következik. Tehát köszönöm szépen. A szivárvány minden színét képviseltük a tárgyalások során, aggályokkal, Szilvia de Costa, a maga tapasztalataival ott volt a körünkben. Mindenkinek köszönöm, Mangánó úrnak, Máltéze úrnak és a többieknek mind. Köszönöm szépen a részvételt. Köszönjük szépen, Szilvia Costa. Természetesen én is nagyon örülök az eredménynek. Ez a parlament sikere, ezt ne felejtsük el. A tanácsban is néhány ország támogatott minket, de nem tudtuk volna elérni ezt az eredményt, hogyha a Kulturális Szakbizottság nem dolgozott volna ilyen határozottan ezen a témán. Köszönet az összes képviselőnek. Egy másik fontos témát is szeretnék emlékezni. Az előadó, az árnyék előadók csapatjátékban érték el ezt az eredményt. Tudnunk kell azt, hogy ezzel a nyitással, ezzel a, ezen az ablakon keresztül, legalábbis ezt remélem, sikerül a prioritásunkat hangsúlyozni. Valaki azt mondta, hogy a 11. prioritás kultúra és oktatás a Juncker tervben. Ma ez árnyékban van, ezért fontos ez a harcunk. Másodszorban néhány konkrét eredménynek is örülök, ahogy elnök asszony is mondta, az elején a folyamatok ezeket még nem láthattuk. A parlamentet megfigyelőnek állították be, de a munkacsoportban a végrehajtásért is felelősek vagyunk. A parlament mindig minden tanácsadási területen jelen lesz az érdekelt felekkel, de hát ez egyértelmű, mert fontos, hogy mindenki együtt dolgozzon ez, ezen a munkán, és minden érdekelt fél aktívan részt vegyen. Harmadik dolog, nem csak a, az a lényeg, hogy az eredeti 4 millió helyett 8 millió eurót értünk el, hanem több mint 4 milliós kreatív Európa garanciát sikerült elérni. Azt is szeretném elmondani, hogy néhány saját értékünket megerősítettük, hangsúlyoztuk, az örökség európai és transzeurópai dimenziója, és remélem, hogy idén a különböző szimbolikus helyeken az Európai Örökség szempontjából néhány témát tudunk majd földolgozni, és az év végére ezek javaslattá tudnak válni, néhány fontos témában az Európai Örökséggel kapcsolatban. Szeretnék köszönetet mondani a Máltai elnökségnek, mert a, nagyon jól megértette a Máltai elnökség a parlament igényeit, és a szakbizottság támogatását is köszönöm, néhány technikai problémát is sikerült megoldanunk. Úgyhogy köszönet az előadónak, köszönet a kulturális szakbizottság támogatásának, köszönöm. Ja, vielen, vielen. Nagyon köszönöm. Diakonu és Koszta asszonynak még egyszer ilyen kiváló eredménnyel zárhatjuk ezt a munkát, és egy szavazás keretében elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És egy ellenszavazat mellett döntő többséggel elfogadtuk, és még egyszer gratulálunk ehhez a kiváló eredményhez. Következik Santiago Fizas kolléga jelentése az európai kulturális fővárosokról 2020 és 33 között, úgyhogy itt a távoli jövőbe nézünk, Fizas kolléga nincs jelen, úgyhogy akkor rögtön kezdhetjük a szavazást. a 26-os módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4 es ezt visszavonták, 30-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32 és mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as és 34-es azonos módosítókról szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 40-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik a 44-es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Elnézést, elfelejtettem, hogy itt egy szóbeli módosítóról van szó, ami az kiosztott anyagban szerepel. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor azt hiszem, nem emeltem fel mindenki egyértelműen a kezét ezzel gyakorlatilag változik a mi szavazási álláspontunk ezzel a szóbeli módosítóval, amivel, amit említett, tehát ezzel módosul a mi álláspontunk. Tehát akkor még egyszer szavazzunk a 44-esről a szóbeli módosítóval együtt készfeltartással. Ez egyértelmű. Azt hiszem, ellen szavazat tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette, itt is szóbeli módosítóval együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 19-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 2-es visszavonták, 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, és következik az árószavazás, a jogalkotási jelentésről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel egy ellenszavazat mellett elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek, és most következik ugyanennek a jelentésnek a szavazása arra vonatkozóan, hogy a 76-os bekezdés szerint megkezdjük a tárgyalásokat a tanácssal és a bizottsággal, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 szavazattal egyhangulag elfogadtuk, hogy megkezdjük a tárgyalásokat. Köszönöm szépen. A hetes napirendi pont következik. Két jelentésről van itt szó a marakesi megállapodással kapcsolatosan, és mielőtt megkezdjük a szavazást, egy fontos bejelentést szeretnék tenni. Azt hiszem, hogy minden frakciót tájékoztattuk, hogy a, az irányelv kettes cikkéről van szó, és a rendeletről Trambácki úr javaslatára. Ezeket azonosnak kell tekinteni, ha bár a definíciók eltérnek az irányelven, illetve a rendeletben. Tehát az irányelv kettes cikk cikke tekintetében, illetve a rendeletről, vagy a rendelet tekintetében együtt kell szavaznunk. A szavazó lista az irányelvre vonatkozik, tehát Trüppel asszony jelentéséről, a definícióról, illetve a Dzsambacki féle jelentésről szavazunk, habár ott a definícióról külön nem kell szavazni. Ez szerepel a szavazólistán. A mostani szavazás tehát a Csambacki féle jelentés szavazására is vonatkozik. Akkor nem tudom, elkezdhetjük el a szavazást, vagy Trüppel asszony kíván szólni. Köszönöm szépen a kollégáknak. Az együttműködés nagyon jó hangulatban zajlott, és a marakesi egyezmény koncepcióját sikerült megőriznünk, hiszen egy piaci kudarccal néztünk szembe, a vakok gyengén látók, illetve olvasni képtelenek szempontjából, és ezért is üdvözlendő a megállapodás. A márekesi szellemiséget tudtuk érvényesíteni, és a látássérült emberek előnyére sikerült a megállapodást tettő aláhozni, vagyis a kulturális gazdagságot sok-sok további mű élvezetével gazdagíthatjuk, illetve a korlátozások megszűnnek. Köszönöm. Köszönöm, akkor rögtön rá is térhetünk a szavazásra. Az 59-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 60-as mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette, elnézést, itt két részben szavazunk, az első részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 62-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 63-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 64-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 66-os mellette elnézést, 67-esről szavazunk, mellette ellene kérem, hogy emeljék fel a kezüket, mert egyébként nem látom. Tehát a 67-esről szavazunk mellette. 67-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ezt akkor ellenőrizzük, a 74-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jó lenne, hogyha egyértelműen emelnék fel a kezüket, tehát ezt elutasítottuk. as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 76-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 77-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 78-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 79-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 80-as mellette, ellene tartózkodás elut- elfogadtuk, 81-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8-as mellette ellene ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Tízes, két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 1-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a 17-es következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 24-es mellette ellene tartózkodás ezt azt hiszem ellenőrizni kell, tehát a 24-es szavazását megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk egy ellenszavaz, ö, mellette szavazat mellett. 25-ös me, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, vagy ellenőrizzük? Rendben, akkor a 26-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, és 17-13 arányban elfogadtuk. 27-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 29-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 30-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 31-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 32-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 33-as, egy szóbeli módosító, az egyes szóbeli módosítóval együtt, mellette ellene elfogadva, 34-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 40-es következik a kettes szóbeli módosítóval együtt, tehát a 40-es mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizni kéne. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 15-11 arányban elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 45-ös mellette ellene tartózkodás úgy gondolom, hogy elutasítottuk, de biztos, ami biztos ellenőrizzük a 45-öst. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 21 ellenszavazattal. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 51-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 52-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 53-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 54-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 56-os mellette ellene azt hiszem, hogy ezt is ellen, elutasítottuk, de ellenőrizzük. 56-os, megnyitom a szavazást. lezárom. 15-14 arányban elfogadtuk, és akkor a zárószavazás következik, következik elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom. 28 eh, szavazat, eh, egy ellenszavazat mellett elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek. A 9-es rendi pont következik. Dzsambacki kolléga jelentéséről van szó, nem látom, hogy jelen lenne. akkor nem tudjuk megadni neki a szót, úgyhogy megkezdjük rögtön a szavazást. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Miután az összes definícióról most szavaztunk, az ötössel folytatjuk, ez a harmadik oldalon található, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizni kellene. A hatos módosító szavazását megnyitom. Lezárom. 18-10 szavazattal elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 36-os mellett ellene tartózkodás azt hiszem, hogy elutasítottuk. A hetes következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37-es mellette elnézés, a 8-asra ugrunk át. 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 9-es és a 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette elnézés a 13-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös szóbeli módosítóval együtt az egyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, 17-esről van szó, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 19-es mellette, ellene elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. A záró szavazás következik elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom. 29 szavazattal egyhangulag elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek. 9-es napirendi pont következik. A gigabyte alapú társadalomról van szó, az 5G-ről. Szilvia kívánsz -e szólni? Természetesen köszönet az árnyék előadóknak és a kollégáknak a hozzájárulásért. Úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozott a szöveg, és mindenki tudja támogatni. Remélem, jól fog haladni a választás, a szavazás. Akkor szavazzunk egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kilences módosító következik, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás úgy gondolom elutasítottuk, de ellenőrizzük inkább. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 13-15 arányban elutasítottuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 2-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26-os mellette, illetve elnézés, az 5-ös kompromisszumos következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás ez nem egyértelmű, tehát még egyszer a 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás következik elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom. 29 szavazat mellett egyhangulag elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek. Ezzel a szavazást a mai napon lezártuk. Folytassuk a napirend további pontjaival, a tízessel. az egységes belső piacon a szerzői jogok kérdése, Zsüló úr. Kérek csendet. Akik távozni kívánnak, ezt csendben tegyék, hogy folytatni tudjuk a munkát. Zsiló úrnak most megadom a szót. Bien, merci, madame. Euh. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, a szerzőjogok kérdése nagyon fontos mindannyiunk számára. A kulturális szakbizottsági tagként, de egyszerű fogyasztóként is. A digitális forradalom, ahogy tudjuk, alapvetően átalakította a szerzőjogoknak a területét, sok lehetőséget hozott létre, és számos kihívást, amivel szembenézünk. A kérdés az, hogy a következő hónapokban hogyan reagáljunk a kihívásokra. Számos kérdés merült fel, tehát hogy tudjuk a digitális korban védeni a szerző jogokat, és méltányosan javadalmazni őket, hogyan tudjuk felhasználni a digitális műveket, ezek új lehetőségeket nyitnak a kutatásban, az oktatásban, illetve az örökségünk védelmében miközben azt a törékeny ekoszisztémát nem veszélyeztették, illetve nem kéne, hogy veszélyeztessék, amely kialakult körülöttük. Különböző eh, GIF anyagok, illetve YouTube videóknak a használata most már napi szinten megjelenik, és számos elvárás fogalmazódik meg, sőt, ezzel akkor még enyhén fogalmaztam. a kulturális alkotások finanszírozását szolgálja a szerzők jogdíja. Olyan megoldást kell kitalálni, ami kiegyensúlyozott. A szerzőjogok reformja nagyjából 15 évente szokott bekövetkezni, tehát ambíciózusnak kell lennünk az egyensúlyt és az ambíciót kell tehát szem előtt tartanunk, és erre törekedtünk. Az Európai Bizottság a megközelítését én üdvözlendőnek tartom. Kemény munkát végeztek, nehéz feladatot láttak el az irányelv javaslatát elkészítve. A kommunikációs kampány talán eltúlzott volt, Orwelli megközelítést sérelmeztem korábban, és nem a reform veszélyes, az internet nem fog meghalni ettől a reformtól, és a szólásszabadságot, a vélemény kifejezésének a szabadságát sem veszélyezteti ez a reform. Tehát komolyan kell vennünk a megfogalmazott javaslatot. Ugyanakkor szükséges, sőt elkerülhetetlen a változás. Négy pontban foglalnám össze, hogy miről van szó az első. Az volt a törekvés, arra irányult, hogy a jogi biztonságot növelje a javaslat, és a, az érintetteknek a kötelességeit, jogait egyértelműben megfogalmazzák erre vonatkozó rendelkezéseket fogadtak el. Például a szerzőjogokkal szomszédos jogok oltalma, illetve a sajtó szerkesztőknek a jogosultságai terén. Továbbá különböző platformokat szabályozva. Aztán a sajtó, a média ágazat, nagyon erősen érdekelt ebben, és figyelembe kell venni a szempontokat. Egyrészt védelmet kell biztosítani a sajtócikkek esetében is. Ezek nem olyan hosszú életűek, mint egy film vagy egy dal jogdíjai. És ezért egy új online szolgáltatás kategóriát javasolunk létrehozni, a digitális szolgáltatásnak a platformján, és ez is bekerül az irányelv hatókörébe. Az a célja az új szabályoknak, hogy a létrehozott tartalmat védjük a szerzői jogokkal, legyen szó itt akár felhasználók által létrehozott tartalomról, vagy pedig a szerzőjogok alá eh, tartozó oltalom alá eső tartalomról ami pedig a fogyasztók, az alkotások felhasználását, e, hogy könnyebben tudják e, élvezni ezeket a műveket, ami ezt illeti. Egyre több a fogyasztó, aki e, hozzáfér ezekhez a termékekhez, és itt bizonyos felhasználási formákat kell garantálni. Nem kereskedelmi jellegű felhasználásra gondolok. Ezek elfogadhatóak, és az idézés, illetve a rövid kivonatos eh, bemutatás fontos lehetőség, hiszen az interneten mindenhol mm, jelenlévő válnak ilyen módon a művek. És egy jó kézakban voltak idáig az ilyen felhasználási formák. Például a paródia, vagy a, az idézet más jellegű, mint a szélsőséges idézet ezekből a művekből. Tehát e, ezeknek megvan a megfelelő helyük és szerepük. A szerzők számára pedig azt nyújtja a javaslat, hogy a szerződéses partnereikkel könnyebben érvényesíthetik a jogaikat, jobban garantáljuk a jogaikat, a közös jogérvényesítés hatékonyabbá válik, és nem kell attól tartaniuk, hogy a karrierjükre negatív hatással jár az, hogyha a partnerükkel szemben a jogaiknak hangot adnak, illetve érvényesítik a jogaikat. Ezek a fő motivumok, illetve témák az új irányelv javaslatában. És Remélem, hogy sikerült talán hasznos szempontokra rávilágítanom. Most pedig várom az észrevételüket, illetve ebben a fontos témában köszönöm az eddigi együttműködésüket. Dank, eh, Herr Zuló. Eh, köszönöm, Zsula eh, úr. Elfelejtettem azt mondani, hogy itt ebben a témában a Jurival együtt dolgozunk, úgyhogy megállapodásra kívánunk jutni ővelük. velük a teljes csomag tekintetében az irányelve kapcsolatban az 53 pluszos szabályt alkalmaztuk. Ez azt jelenti, hogy nagyon aktívan részt veszünk, például az árnyék előadói találkozókon, és ez egy nagyon fontos, hiszen a szerzői jog a mi kulturális szakbizottságunkban is nagyon fontos és nagyon erősen kapcsolódik a mi munkánkhoz. Ezért szeretem volna most még azt elmondani, hogy március 9-e délután 2 óra a módosító indítványok benyújtásának a határideje. Minden árnyék előadónak most három percet adok. Kamatikák kiszúrral kezdjük. Köszönöm. Elnök asszony, rövid leszek. Mindenki nagyon jól ismeri ezt a témát, és mindenki tudja, hogy mennyire fontos ez a kérdés, ami számunkra a közös pontokból indulnék ki. Az előadó kiváló munkát végzett, és általánosságban támogatni tudom a jelentést, a dokumentumot. Nagyon fontosak számunkra a kreatívok, az alkotók jogai. Annak alapján, amit az előadó már elmondott, azért szeretném elmondani, hogy bizonyos mértékben azért csodálkozom. Úgy gondolom, hogy néhány módosító indítványa, az előadó módosító indítványa nem igazán kompatibilis az általános szabályokkal. Például 13-as cikk, ez egy nagyon fontos cikk, hogyha a 37-es és a 38-as pontok szövegeit megnézzük a preambulumban, itt digitális platformokról van szó. Ez azt jelenti, hogy szolgáltató platformok esetén, például a YouTube esetén, ahol listákat kreálnak, videolisták alapján művészeket ajánl föl maga a rendszer, akkor a jog tulajdonosaival kellene egyeztetni, hiszen a jog tulajdonosainak kellene megadni az engedélyt, hogy milyen mértékben használhattuk az ő anyagaik. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Továbbá a vélemény, az előadó véleménye szempontjából az 57-es módosító indítványt is forcsálom, valamint a 12-es és a 13-as preambulum pontokra is utalnék. Lehet, hogy meg tudna győzni minket az előadó, de kérem, hogy erre reagáljon. Ugyanakkor mi egy olyan javaslatot tudnánk elfogadni, hogy az platformoknak adott engedélyek, illetve a megállapodások a szerzőjogok tulajdonosaival, ezeknek le kéne fednie az egyes felhasználókat is, természetesen, hogyha a felhasználás nem kereskedelmi célú. Több részletkérdésbe is még bele tudnék menni, elnök asszony, de úgy gondolom, hogy mindenképpen hasznos a mai eszmecsere, és természetesen készen állok arra, hogy maximális mértékben elfogadjam a jelentés tartalmát csak néhány kérdésben vannak olyan kritériumok számomra, amelyek alapján nem tudok elfogadni bizonyos pontokat. Az előadó nem fogadta el teljes mértékben azt, hogy mennyire fontosak a kivételek, a felhatalmazások. szerepe. például kivétel olyan alkotások esetén, amelyek a piacra még soha nem kerültek ki. A 85-ös módosítóindítvány is problémás számomra. Most nem akarok belemenni a részletekbe, de úgy tűnik, hogy ezzel a módosító indítványjal közvetett módon egy újabb kivételt kíván beépíteni az előadó. az elektronikus kölcsönzés területén. Továbbá 15-ös cikk egy új jogot keletkeztet a szerkesztők számára, sajtóról van szó. Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen tudjuk, hogy a sajtó válsági időszakot él át, ezért esetleg támogatni kellene a sajtót. Elnök asszony, összességében azt szeretném elmondani, hogy az Egyesült Királyság nélküli Európát nehezen tudom elképzelni. Engedjék meg, hogy ezt a megjegyzést megtegyem. Nagyon sajnálom a helyzetet. Megértem, hogy vannak, akik ezt előnynek tekintik, de a brit alkotók, a brit művészek nélkül Európa szegényebb lesz. Köszönöm szépen. Emma McLaughlin nevében akarsz hozzászólni? Akkor Andrew a szárnyék jelentéstevő nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Clarkin asszony nevében, aki szavazásra kellett, hogy elmenjen. Tehát az ECL frakció nevében szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hogy elkészítette a véleményt. Nagy erőfeszítést tett azért, hogy egyensúlyos szöveget alakítson ki, ez elég nehéz ebben a témában. Szerzői jogok területén nagyon nehéz mindenkinek megfelelni. Látjuk, hogy bizonyos területeken hozzáadott értéket tartalmaz a szöveg nagymértékben hozzá tudunk járulni a kivételek témájának a kidolgozásához. A ECR üdvözli a bizottság ez irányú javaslatát, például a kutatás, az oktató szervezetek tekintetében a kivételeket, és úgy gondolom, hogy az előadó állásfoglalása is megfelel e tekintetben. A definíciók és a részletek fontosak számunkra, és ezért a TDM kivételek esetén biztosítanunk kell, például az Egyesült Királyság Franciaország esetében, hogy a TDM kivételeket fel tudják tartani akkor is, hogyha ez EU szinten bevezetésre kerül. Fontos a tagállami rugalmasság ezen a területen. Ezért Ezeket az aspektusokat le kell pontosan fedni. 11-es, 13-as cikk próbálja megoldani ezeket a kérdéseket. A teljes átláthatósággal kell biztosítani a tárgyalást, az egyeztetést, ezeket az intézkedéseket mindenképpen támogatjuk. Ugyanakkor a kiadói jogok területén véleményünk szerint még pontosításra van szükség, vannak itt aggájaink nem egyértelmű számunkra, hogy milyen módon kezelik az új szabályok a kiadói kérdések területén fönnálló hiányosságokat. Aztán a zeneipar területén és az online platformok területén is úgy gondoljuk, hogy el kell kerülni azt, hogy az új jogalkotás negatívan érintse a kisebb kiadókat és a kisebb vállalkozásokat. Biztosítanunk kell azt, hogy korrekt legyen a értéklánc mentén a munka, illetve a tartalom közlés, publikáció, de természetesen követni kell a globális digitális gazdasági fejleményeket is. A tanulmány felismerő, vagy a tartalom felismerő szoftverek esetén is nagyon fontos, hogy ne álljanak föl akadályok. Itt a költség aspektusokat is figyelme kell venni. Az internetes szabadság a fogyasztók számára nagyon fontos, tehát egyensúlyt kell találni a szolgáltatók és a fogyasztók érdekei között. Általánosságban támogatjuk a jelentést, és továbbiakban is, majd Emmával, illetve a többi előadóval és árnyék előadóval szívesen vállaljuk a további egyeztetést. Köszönöm, Michels asszony. A GOE nevében köszönöm. Köszönet a jelentéstevőnek. Szerintem egy rendkívül izgalmas javaslatról van szó. Néhány megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy már épp ideje, hogy ne csak a kulturális iparra korlátozzuk ezeket a pontokat, ami a szerzőjogokat illeti. Hangsúlyozta, hogy a jelentéstevő javaslatával egy tisztességes és kiegyensúlyozott terepet hoznánk létre a szerzőjogok tekintetében. Éppen a negyedik oszlop tekintetében, a kiviteleket illeti, a tartalmak tekintetében. Az aktív tartalom előállítókról gyakran megfeledkezünk. Itt a méltányos felhasználásról van szó. Az 57-es és a 50 hatos módosítóban is erről van szó, a, mi a ö, kereskedelmi, illetve nem kereskedelmi célú felhasználás illeti. Ezen kívül ö, tovább kellene pontosítani a jogbiztonságot, ö, ami a bizottság által javasolt kivételeket illeti. Itt többek között a 44-es módosítóról van szó, az adatkutatásról, amikor állami társaságokról van szó. Ezen kívül a képzésről is szólni kell. Nem biztos, hogy az erre vonatkozó javaslat elegendő, ami a tanárok biztonságát illeti az iskolák cenzúra jogával kapcsolatosan. És ezek a kivételek a 4.2.2 cikre korlátozódnának. Ami a kulturális örökséget illeti, itt a digitalizálás külön meg említették, ezt nem egészen értem, hogy itt mennyiben tér el a már megengedett tároláshoz képest, illetve a nyilvánosságra hozatali jogokat is figyelembe véve a hetes bekezdéssel kapcsolatosan lesz módosítónk, ami pedig az elektronikus könyvtárakat illeti. A, def, a platform definíciónál is nagyon érdekes a digitalizálásra vonatkozó javaslat. Itt a szerzői jog tulajdonos jogait kell erősíteni. 11-es cikk a kereskedelmi célú felhasználás tekintetében, illetve a három évre kiterjedő véde, oltalom tekintetében itt nem tartom aktuálisnak azt, hogy a média tartalom előállítókra is vonatkozzon. Itt egy más alapról van szó. A 11-es cikkben a cikk, illetve a, a, a sajtó tatam előállítókra is kiterjesztené ezt a szabályozást. Az ilyen terjesztési konfliktusok esetén a korábbi és az új tartalom előállítók esetében nem tudom, hogy miért kell különbséget tenni. Itt a minőségi újságírásról kerül említés, az alulfizetésről, és azt hiszem, hogy ez nem feltétlenül méltányos az újságírókkal szemben. Ezen kívül az adózásról is szó van a tagállamokban. Nem a ö, sajtótartalom előállítók ö, döntenek arról, hogy ö, milyen védelmet kapjanak, vagy oltalmat kapjanak. Itt bizonyos politikai célokról van szó, amelyeket szerintem nem tartunk szem előtt. Németországban és Spanyolországban sem járult ez hozzá a sajtószabadsághoz, és a kompromisszumos módosítót is problematikusnak tartom, és ami a kivételeket illeti, itt nagyobb kiegyensúlyozottságra lenne szükség hogy ne a szerzők szenvedjenek ismét hátrányt, de minden esetre mi további együttműködés előtt készen állunk. Helga Trüppel. Köszönöm szépen. Mindannyian tudjuk, hogy már évek óta tart ez a vita, hogy a szerzőjogokat hogyan tudjuk a legjobban biztosítani, és nagyjából egy évtizede azzal foglalkozunk, hogy az internet, a közvetítők, a felhasználók, a szerzők között hogyan lehet egy igazi kulturális harc keretében egyensúlyt teremteni. És bizonyos fokig ez sikerült, és úgy gondolom, hogy csak akkor tudunk jó egyensúlyt teremteni, hogyha a felhasználók több jogosultságot kapnak, ez közös cél, elérhetőbbé tesszük a tartalmat. A másik oldalon viszont ezt tisztességes módon kell tennünk, tehát méltányos jogdíjakhoz kell az alkotókat is juttatni, és a szerző jogok reformja alapvetően ezt célozza. Számos észrevételt szeretnék ehhez hozzáfűzni. Az adatbányászat, illetve a kivételek kapcsán én jónak tartom a szöveget, és a tudományos intézmények nem kereskedelmi céllal valóban gyűjthessenek adatot, de a, az itt javasolt javadalmazással már kevésbé értek egyet, illetve a, az újságírók esetében például a szövegbányászatot, az adatbányászatot szeretnék ők is igénybe venni, tehát ebben az esetben is biztosítani kéne ezt a lehetőséget. Ami pedig a mentességeket illeti, én támogatom, hogy egyértelmű legyen a jogalap e tekintetben is. Amit Zsuló úr javasol zárt hálózatokban, az egy jó feltételrendszert jelentene, de ugyanakkor méltányos jogdíjakhoz kell a szerzőket juttatni kollektív jogérvényesítésen keresztül aztán a különböző könyvtár, illetve a archívum felhasználási lehetőségeket illetően nagyon jónak tartom, hogy elősegítik a digitalizálást a kollektív ö, licenszek keretében. És ahogyan önök is javasolták már, nem a kereskedelemben már nem kapható, hanem kereskedelemben sosem szerepelt termékek esetében, és a kulturális örökséget képviselő intézmények termékeit lehetne mondjuk így könnyebben digitalizálni. Ami pedig a 11-es eh, sorozat szerző jogvédelme terén a következőket szeretném elmondani. Akkor, amikor új termékek jelentek meg, amelyeket digitalizálva az interneten elérhetővé tettek, akkor újság, szerkesztők, kiadók, digitális újságváltozatok, ugyanolyan formátumban és fizetési kötelezettség nélkül váltak elérhetővé az interneten, és ez nem jó üzleti modell nyilván, hogyha a nyomtatásban fizetni kell, az interneten meg ingyen olvasható, ez így nem működhet. Úgyhogy új formátumokat, új lehetőségeket kell kidolgozni, de nem vagyok arról meggyőződve, hogy a bizottság javaslata a legintelligensebb megoldás lenne erre. És ezért én nem támogatom a jelenlegi javaslatnak ezt a részét. És másképp látom az hiányt, illetve az részt Ezzel szembenézve azt gondolom, egy másféle rendszert kellene kialakítani a javaslathoz képest a felhasználók által előállított tartalom vonatkozásában. Én két lépcsős rendszerről beszélnék. Nem ö, akarnám felhasználni a műveket tisztességes jogdíjak fizetése nélkül, így tudjuk egyértelművé tenni a jogalapot, és közben jobb hozzáférést biztosítani, de elismerve, hogy a felhasználók is előállítanak tartalmat. Egyfajta javadalmazási mechanizmust kellene kialakítani, és a kollektív jogérvényesítő szervezeteket e, tudnánk erre igénybe venni. Lenne egy másik szint is, ami már az internet szolgáltatók aktívabb szerepére építene, és az ő kötelezettségük lenne a licenszeknek a kezelése, illetve a panorámáknak a kivételé emelése. A 12-es cikk szerintem jó a javaslat a tekintetben, hogy a tagállamok teljesítsék a kötelez, kötelességüket, és a magánkópia jogdíjrendszerét működtessék a tagállamok a szerzők javára. A 14-es, 15-ös cikk pedig azt gondolom, hogy jobb alkuhelyzetbe hozza a, szerve, a szerzőket, és biztosítja, hogy minden típusú felhasználásnál tisztességes jogdíjakat fizetnek, legyen az digitális vagy nem digitális felhasználás. Én ezt üdvözlendőnek tartom. Köszönöm. Ich muss deshalb ein bisschen streng. Egy kicsikét szigorúnak kell lennem, mert még van néhány napi rendi pontunk és 11.30-kor az ifjúsági fórummal kell találkoznunk. Nem lenne tisztességes, hogyha megváratkoztatnánk őket. Bilde asszony kíván-e hozzászólni? Csak röviden, gyorsan. Meglepett bennünket. Más jelentést vártunk. És ez egy egy olyan jelentés, alapvetően mi ellenezzük az európai szintű összehangolását ezeknek a területeknek, de ennek ellenére, még hogyha nem is felel meg az igényeinknek a jelentés, mégiscsak jónak tartjuk és kiegyensúlyozottnak a javaslatot, mert biztosítja a felhasználóknak a jogosultságát a műveknek a felhasználására. És szeretnénk, ha nem lenne sok új kivétel a szerzők műveinek a felhasználhatósága vonatkozásában, és ezúttal ugye az elfogadhatatlan részektől eltekintve örömmel tudjuk elfogadni a többi részét. Köszönöm, a további hozzászólások következnek most. Mary Humboldt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előadónak is köszönjük ezt a kiváló és nehéz témáról készített jelentést. Néhány további észrevételt szeretnék tenni. A bizottság szerintem jó munkát végzett, hosszú időt is töltött ezzel a munkával, Trüppel asszony elemzésével is egyetértek. Ki kell egyensúlyozni a felhasználói jogosultságokat, jogosítványokat, és ugyanakkor az alkotók és a szerzők szempontjait egymással. Fontos, hogy ezeket figyelembe vegyük a kérdés megválaszolásakor. A 13-as cikk az értékrés, illetve a platformok kezelése. Az, hogy a különböző platformok, a YouTube és más nagy platformok hogy működnek, számunkra komoly aggodalmakat kiváltó terület. Különösen a zene szerzői és előadói terén jogos az a panasz, hogy nem kapnak méltányos jogdíjakat a YouTube-on és más platformokon hallgatott műveikért. És ahogy kezelik ezeknek a műveknek a felhasználását, azt gondolom, hogy fő szemponttá kell, hogy előlépjen. És egy kicsit túllépve az eddig elhangzottakon, a licensz kezelés témakörrel egyetértek, de én szeretném, hogyha a jogalkotók ezt még közelebbről megvizsgálnák, és valamiféle etikai kódexet állítanának össze a platformok számára, hiszen itt a szerzőjogokon túlmutató ügyről van szó. A parlament és a bizottság egymással közösen kellene, hogy megtárgyalja, hogy ebből a lehetőségből mit tudunk kihozni. És az utóbbi időkben voltak erre kísérletek, nem pont úgy alakultak, ahogyan szerettük volna. Ami a 11-es eh, cikket illeti, a kiadóknak a jogait, ez valóban egy rendkívül aggályos terület szerintem. Brit újságokkal tartottam megbeszéléseket, ők aggodalmaiknak adtak hangot, eh, Brexit ide vagy oda, és azt hiszem, hogy az újságkiadókat, illetve a nyomtatott újságírást támogatnunk kell a jelen nehéz időkben hiszen ez meghatározó a tekintetben, hogy az emberek hogyan jutnak hozzá a hírekhez. És a kiadóknak itt óriási szerepük van. Az internet szolgáltatók tekintetében pedig azt gondolom, hogy őket is be kell ide vonni, hiszen létfontosságú az általuk vitt szerep. És nem feltétlenül tettek eleget eddig a felelősségüknek. Sokan úgy gondoljuk, hogy nagyobb felelősséget kellene, hogy kapjanak. Jó kiinduló pontnak tartom ezt a javaslatot, és biztos, hogy rengeteg módosító merül fel majd menet közben. Ja, filmhez. Köszönöm szépen. Szilvia Costa, maximum három perc fontosnak tartom, hogy hangsúlyozza, más kollégák is ezt már megtették, hogy azt tudjuk, hogy a bizottsági javaslat három pillére a kötelező kivételek kibővítése, Zsüló kolléga is említette ezt, a nem kereskedelmi aspektus tekintetében oktatás-kutatás esetén, aztán a nagyobb védelem, most nagyon kiegyensúlyozatlan a kapcsolat a platformok és a tartalmak az előállítás között, természetesen nyitott a hozzáférése, valamint a szerzők és a szerződéses felek közötti kapcsolat megerősítése. A kulturális szakbizottság, szakbizottság számára nagyon fontosak ezeken a területeken az egyensúlyok. Őszintén megmondom, hogy a bizottság a 38-as preambula pontjában egy előrelépést tett, a felelősség, közvetítői felelősség területén. Zsülo kolléga nagyon helyesen ezt át is vette a szövegbe, nem csak a preambulumba. Ugyanakkor az a benyomásom, hogy ez a téma, vagyis az, hogy pontosítsuk, hogy a platform mikor végez aktív hostingot, ezt a témát meg kell erősíteni a szövegben. Egyébként fölmerül a kockázat, hogy nem veszük komolyan azt a témát, ami a szerzők számára, a tartalomtulajdonosok számára fontos, vagyis hogy ma a felek között nem áll fönn az egyensúly. Második téma a kötelező kivétel a felhasználók által generált tartalmak területén. Ha így fogalmazzunk, akkor ez tulajdonképpen a kalózkodásra való fölhatalmazás, hogy erősen fogalmazzak. Szerintem megkülönböztetést kell tenni, akár a felhasználók által föltöltött, de szerzői jog által nem védett tartalmak, és a szerzői, szerzői jogok által védett tartalmak között, mert egyébként fölmen a kockázat, hogy túl általánosan fogalmazunk, és a szerzői jogok védelmét gyengítjük. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm. Luigi Morgano. Grazie. Köszönöm, rövid leszek részletesen megbeszéltük már ezeket a témákat, és több kérdést említettek már. Én csak annyit mondanék most, figyeljünk oda. Egy ilyen szöveg, amennyire lehetséges, a nem tartalmazhat félreértése okot adó szövegeket. Például a nemzetközi szerzőjogra való utalás, az Európai Bíróság esetjoga itt a szolgáltatások területén is a szövegben szerepel utalás azokra a szolgáltatásokra, amelyek megfelelően aktívak, viszont a megfelelően szöveg magában az Európai Bírósági ítéletben nem is szerepel. Aztán az elkereskedelmi irányelv. Itt csak a technikai, automatikus, passzív közvetítők szerepelnek a kivételek között. Azért említem ezeket a kérdéseket, mert probléma merülhet föl, ha nem fogalmazunk pontosan. Aztán van egy adat, amire szeretném felhívni a figyelmet. Egy ajánlás ma délelőtt, ha jól értettem, Truppe kolléga részéről már közzétételre került a kollektív engedélyek, például könyvtárak esetén, amikor a műveket elküldhetik elektronikus formában. Itt pontosan kell fogalmazni, mert egyéb, és korlátozásra van szükség, mert egyébként ugye fölmerül, hogy nem védjük eléggé a nyomtatott alkotásokat. Következő kérdés az utalás és a kivonatok kérdése. Pontosítani kellene, hogy az idézet és a kivonat az pontosan mit jelent, mert egyébként itt is ellentmondás fog bekerülni a szövegbe. Én úgy gondolom, hogy az idézet az mindig egy kivonat része, ha csak nem meg akarjuk pontosan mennyiségileg határozni, hogy mit jelent az, hogy kivonat. Még egy megjegyzésem lenne. Sokat beszéltünk a fényképek, panorámaképek, stb. kérdéséről. Lehet, hogy itt nem is annyira profi cél nélküli kérdésről kéne beszélni, hanem a magánszféráról, ami ugye a normál magánszféra, ahogy mikor mi is ugye használjuk az audiovizuális eszközöket képek reprodukciójára. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank, Sabine Verein. Köszönöm, Sabine Verein. Két pontról szeretnék szólni, nagyon röviden. Először is a felhasználók által készített tartalom. Mit jelent ez pontosan? Ez például egy filmkivonat, vagy zenéből vett kivonat, amit az interneten terjesztenek. Ezt nem a felhasználó állítja elő, hanem ő terjeszti vagy közvetíti. Szerintem ebben a tekintetben különbséget kell tenni. Itt nem arról van hogy a felhasználó valamit újonnan előállít. Úgyhogy itt oda kell figyelnünk. Nagyon pontos definícióra van itt szükség, és hogy ezzel ne legalizáljuk a kalózkodást, mint amire Szilvia is helyesen utalt. Ami pedig a az újságokkal kapcsolatos jog, szerzőjogokat illeti, szerintem arról is vitatkoznunk kéne, hogy ezt a jogot három évre csökkentsük-e, van-e ennek jogi alapja. Tudom, hogy itt többen Zsuló úr javaslata ellen szóltak, tehát hogy lehet az, hogy valakinél három évre terjed ki ez a jogvédelem, vagy oltalom másoknál pedig hosszabb időre. Tehát például egy magazin esetében, ami akár egy-két évig egy sorozatot közvetít, akkor hol van a minőségbeli különbség mondjuk más cikkekhez képest? Itt nem csak a napi hírekről van szó, hanem a folyóirat kiadóiról is. Tehát itt egy komoly probléma adódhat elő, hogyha más jogokkal vetjük ezt az oltalmat össze. Tehát ezt mindenféleképpen fontosra kell venni, hogy ez mennyire észszerű. Itt megfelelő alapot kell teremteni, és a szerzői jog segítségével fontos, hogy vonzóbbá és biztonságosabbá tegyük az újságírást, hogy ne rettenjenek el az újságírók a tartalmak előállításától, és ezt a bizonytalan helyzetet mindenféleképpen meg kell szüntetni. Köszönöm szépen. A bizottságtól kérdezem, kíván-e állást foglalni az elhangzott eh, vitában. Köszönöm, elnök asszony. Maximum négy percben. I will be very short. Természetesen röviden fogok fogalmazni. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok az előadónak, a jelentés tervezetért és a szakbizottság eh, tagjainak az érdekes eh, eszmecseréért, amit most lefolytattak. Az ajánlás a digitális egységes piacon a vonatkozó irányelv tekintetében a követi a szerzői jogok területén a modernizáció fejleményeinek a újabb eredményeit, egyébként szeptember 14-én fogadtuk el a megfelelő szöveget. Ambiciózus a javaslat, ahogy több képviselő is említette, komplex témákat fed le, tudjuk, hogy sok vitát fog ez még generálni itt az Európai Parlamentben és a tanácsban is. Úgy gondoljuk, hogy most még egy korai időszakát éljük a vitának. Az önök szakbizottsága az első, amely jelentés tervezetet készít a javaslata kapcsolatban, ezért örülünk annak, hogy elkezdődött a vita. Nagyra értékeljük az előadó erőfeszítését azért, hogy pontosítani kíván a javaslat bizonyos elemeit. Többféle aspektus létezik, amelyeket pontosítani lehet, ez egyértelmű, és üdvözöljük a vitát arra vonatkozóan is, hogy hogyan lehet pontosabban fogalmazni az általunk javasolt új szabályok tekintetében hiszen a célokat mindenki osztja, teljes mértékű jogbiztonságot kell biztosítani a felhasználók, a jogosultak és az összes piaci szerző piaci szereplő számára a szerzői jogokkal kapcsolatos tartalmak területén. A véleménytervezetben vannak új elemek, amelyek a bizottsági javaslatban nem szerepelnek. Ezekkel kapcsolatban szeretnénk emlékeztetni mindenkit a kivételek korlátozásának a témájára. Sok ellen van ezen a területen, és mi célzott megközelítést követtünk, úgy döntöttünk, hogy azokra a kivételekre koncentrálunk, amelyek nagyon fontosak bizonyos szakpolitikai célok eléréséhez, például kutatás, oktatás, kulturális örökség fenntartása valamint pontosítani kívántuk a digitális és határon átnyúló alkalmazását a kivételeknek, mert a jelenlegi jogi keretek között ez nem egyértelmű. Úgy gondoljuk, hogy van lehetőség arra, hogy a harmonizációt fokozzuk ezen kivételek területén. Pontosan azért, hogy a védett tartalmak használatát a digitális környezetben lehetővé tegyük és pontosítsuk a feltételeket, hozzá tudunk járulni így a digitális egységes piac jobb működéséhez. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Zsilló úr, kívánna ismét szót kérni? Köszönöm, elnök asszony. Csak néhány szóban először is szeretnék köszöntet mondani az árnyék előadóknak és a kollégáknak, akik most hozzászóltak a vitához. Szeretném megköszönni a véleményüket, a megjegyzéseiket, és köszönöm azt is, hogy pontosították a prioritásaikat és a céljaikat a témával kapcsolatban. Komplex a téma. Több megjegyzés, ami elhangzott, összevonható, és több olyan vélemény hangzott el, amelyel többen egyetértenek. Ez egy jó kiindulási pont. Az irodámban teljes mértékben rendelkezésére állok mindenkinek, az árnyék előadókra is, ez igaz természetesen. Úgyhogy aki szeretne hozzájárulni a munka a szöveg javításához, szívesen várunk minden hozzájárulást. Fontos ez a szöveg. Természetesen a célunk az, hogy minőségi szöveget állítsunk össze, a regi szakbizottsági munkát is nyomon követjük. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a munkáért, a hozzájárulásért. Köszönet, köszönöm. Köszönöm szeretnék sok sikert, kreatív elképzeléseket kívánni önnek és az árnyék jelentéstevőnek. Ez nem egy nagyon egyszerű terület vagy téma, és az álláspontok is meglehetősen szórnak. Úgy gondolom, hogy itt még további izgalmas viták előtt állunk. A módosítók ideje: március 9-e 14 óra, és május 4-én tervezzük a szavazást. Sok sikert kívánok ehhez, és akkor a 11-es napirendi pontra térünk át. Ez egy további része az úgynevezett nagy átolszerzői jogi csomagnak. Egy rendelettervezetről van szó, szerzői jogok és szerzői joggal védett termékek közvetítése, tovább közvetítése, ez az úgynevezett SAT rendelet röviden, ennek én vagyok a jelentéstevője, és mielőtt a főbb pontokra rátérnék, az 54-es cikkel kapcsolatosan megállapodtunk a Jurival, itt a médiáról van szó, tehát mi itt egyenrangú partnerek vagyunk a Jurival. A módosítók benyújtási határ idere ideje az én tervezetemhez március 7-e 14 óra. Röviden akkor szeretném ismertetni a jelentéstervezetemet. A rendelet javaslat 2016. szeptemberében előterjesztett a tervezetet, és ezt az 54-es cikk értelmében a Jurival együtt dolgozunk ezen a jelentésen. A rendelettervezet alapvetően azzal foglalkozik, hogy egy határokon átnyúló közvetítés az interneten mennyire kezelhető egyenrangúnak a kábeles, illetve a műholdas közvetítéssel. Itt a hatály kiterjesztéséről van szó, és itt a rendeletet alkalmazná a bizottság, mint eszközt, és a műholdas, illetve a vezetékes közvetítéssel azonosan kezelni az internet alapú közvetítés. Itt lehet kritikával élni, lehetnek más megoldások is, például egy irányelvet is lehetne készíteni, de hát végül is a rendeletet választotta jogi instrumentumként a bizottságot, tehát ezzel kell nekünk is dolgozni. A műholdas közvetítésnél ismert származási ország elvét alkalmazná a bizottság. Ez gyakorlatilag egy harmadik jogot jelentene, és technológiailag semleges tovább közvetítést tenne lehetővé, illetve hozzáférhetőbbé. A szerzőjogok kapcsán már hallott láttuk, hogy meglehetős szenvedélyes viták folynak e tekintetben. Itt azonban szükség lenne arra, hogy a rendelet további plusz értéket teremtsen a szerzői, illetve a származási ország elvének kiterjesztése tekintetében. Itt nem feltétlenül eléggé kiterjedt a vita a negyedik csoportra vonatkozóan és azt hiszem, mint a nyilvánosságot is nagyon érinti ez a kérdés. Tehát ez a vita meglehetősen szenvedélyes, ugyanis itt alapvetően a teritorialitást éri kritika. A digitalizáció nyilvánvalóan sértheti a kizárólagosságot, vagy a területi illetékességet, de hát a digitális világban azzal is számolni kell, hogy a kizárólagosság és a teritorialitás nem érvényesülhet korlátlanul. Ha ezt figyelembe veszük, és megpróbálnánk kompromisszum nélkül védeni ezt az exkluzivitást, a kizárólagosságot, akkor végül is mindkét tekintetben veszítenénk, és a bizottság arra törekszik, eh, hogy egyfajta középutat, vagy egy átmeneti rendszert eh, hozzon létre, amivel megpróbálná egyfajta egyensúlyt eh, kialakítani. Tehát, ha egy ilyen átmeneti időszakról van szó, akkor a területi közvetítési vagy műsorszórási jogok továbbra is érvényesülnének, de egy új rendszer is kialakulna. És e két elf alapján legalábbis fokozatosan elmozdulnánk, és egy egységes hozzáférést tennénk lehetővé. Ami pedig a jelzői jogok értékelési rendszerét illeti, ez elkerülhetetlen, ami az online szórás, illeti, hogy ez kiegészítő jellegű-e vagy sem, egyelőre még erről nincs szó. Arról is dönteni kell, hogy figyelembe veszük e a műsorszórás, az ilyen korlátlan hozzáférési műsorszórás tekintetében azt, hogy a fiatalok elsősorban online férhetnek hozzá, vagy férnek hozzá ezekhez a tartalmakhoz. És egy verseny semlegességi szempontból is egy új kategóriát kell kialakítani, ami a határokon átnyúló szolgáltatásokat vagy műsorszórást illeti. Egyelőre ezt a tervezet nem taral, tartalmaz a hatály. Olyan műsorszórásra irányulna, ami zárt körű felhasználókra vonatkozik. És ebben a zárt körben történ az adózás. Ez egy nagyon szigorú előfeltétel attól a szempontból, hogy szélesebb nyilvánosság is hozzáférhetne az ilyen tartalmakhoz. A jogi szöveg hangsúlyozza, hogy a rendelet sem a teritoriális elvet, sem pedig a szabad hozzáférést, a kizárólagosokat nem érintené. A tartalom előállítók tekintetében ez a tervezet a szabadságot is sértené. Tehát ebben a szövegben egyértelműen kell utalni arra, hogy ez a szerződési, szerződés kötési szabadságot semmiféleképpen nem érinteni. amennyiben a teritoriális kizárólagosságot továbbra is előírnák. Itt megfelelő jogi egyértelműségre van szükség. Ami pedig a továbbközvetítést illeti, a kiterjesztett együttes engedélyezés modelljére tennék javaslatot, ami Skandináviában elég jól működik. Tehát ez semmiféle kényszert nem gyakorolnának a jók tulajdonosok tekintetében, és szerintem Európában is ez felé, a rendszer felé kellene elmozdulni, amit én jó működőképesnek tartok. Nyilván emlékeznek, hogy a mandatumunk elején a geoblokkolásról sokat vitatkoztunk az audiovizuális tartalmak tekintetében. A bizottság egy szerintem jól kiegyensúlyozott középutat talált. A teljes tilalom a geoblogolás, blokkolás teljes tilalma, illetve a szerződéskötési szabadság között figyelembe véve a jog tulajdonosok érdekeit is. Tehát erre irányult a SZAT irányelv is, a kábeles, illetve a, szatel, a műholdas közvetítés kapcsán. Tehát ez szerintem egy észszerű megoldás, néhány módosítót javasoltam, ezzel megpróbálhatnánk a geo, a földrajzi blokkolás kérdését is kezelni, és a ezzel nem rónánk fölösleges terheket a jog tulajdonosokra. Én várom a jelent, árnyék jelentéstevőkkel a további vitát, és remélem, hogy eredményes lesz ez a vita Jurival is és ez a felhasználók, illetve a tartalom előállítók számára is egy megfelelő egyensúlyt tudunk találni, és az egységes piacon is a digitalizálás tekintetében érvényesülhetne a határokon átnyúló jeleg, anélkül, hogy ez bárkire is plusz terheket róna, és várom a hozzászólásaikat. Most először az árnyék jelentéstevőknek adnám meg a szót. Fenta úr nincs itt. Venta úr nevében, Sztojevszki úr. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék elnézést kérni Venta úr nevében a Fejlesztési Szakbizottság koordinátori ülésén kell, hogy most jelen legyen, azért nincs itt. Azt kérte tőlem, hogy én mutassam be a véleményét, ezt írásban benyújtotta. Kevés az idő most, és ezért ő is röviden fogalmazta meg a véleményét először is. Venta úr. úgy gondolja, hogy a jelentésben vannak olyan elemek, amelyekkel ki akarjuk bővíteni a származási szabályt az teljes online szolgáltatási területre, műsorszorú területe. A területi aspektus hiánya a szerzői jog tekintetében, illetve a pán-európai jogok nem csak földrajzi hatályt terjesztik ki, hanem a tagállami ér, érvényességet is, és itt hangsúlyozni szeretném, hogy úgy fogalmaz a felszólaló, hogy fokozhatja a fogyasztó számára a költséget, továbbá korlátozhat a tartalomnak a diversifikációját, tehát kisebb lehet a tartalom, korlátozottabb lehet a tartalom. Aztán az a megfogalmazás, hogy kisebb tagállamok, illetve a kisebb tagállamok nyelvének a használata is marginalizálódhat, főleg amikor bizonyos online tartalmat használnak a szolgáltatók. Továbbá a kohézió is hiányosít, amikor például a Lux Prize, Creative Europe témákat támogatjuk, ugyanakkor más területeken nem érvényes ez a támogatás. A következő megjegyzés arra vonatkozik, hogy a fogyasztók számára előállított tartalmak támogatása. Ugye a fogyasztók bizonyos tartalmakat keresnek online, és mindez olyan helyzethez vezethet a jelenlegi javaslatok alapján, hogy a tartalom korlátozott lesz, bizonyos fogyasztók esetén. Az utolsó megjegyzés kockázatokra vonatkozik. Kulcsfontosságú területeken a, a minden tagállamban az adói, az adói vizuális szolgáltatások területén úgy gondolja a hozzászóló, hogy részletesebb elemzést kell végezni, elemezni kell azt is, hogy milyen következményei lesznek a javaslatoknak, a tartalmak különbözősége, az online kínálat megosztása tekintetében. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a Pay TV is ehhez a területhez tartozik, és ennek hatása lehet a szerződéses szabadságra. Továbbá összefoglalóként azt jegyzi meg, hogy az engedélyek kibővítése csak úgy történhet, hogyha nagyon gondosan fogalmazunk, pontosan fogalmazunk, konzultációt kell lefolytatni a legfontosabb érdekelt szervezetekkel, a tagállamokkal. Figyelembe kell venni a fogyasztók érdekeit, a szerzők érdekeit, és a területi elv szempontjából biztonságosabban kell használni a területi elvet a jelenlegi jogi kontextushoz képest. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Andrew Law. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Elsőként arra hívnám fel a figyelmet, hogy az ECR támogatja az irányelvnek a céljait, vagyis hogy jogszerű tartalomhoz lehessen hozzáférni, hogy az egységes piacon gazdagabb legyen a tartalom az audiovizuális területen. Számos megbeszélésen részt vettem az iparák képviselőivel, és az ezzel kapcsolatos AVMS, illetve szerzőjogi eh, témakörben úgy tűnik, hogy a cél, hogy minél szélesebb közönséghez jussanak el a művek. Ugyanakkor a digitális jogkezelési eh, területnek figyelembe kell vennie az audiovizuális ágazat résztvevőinek a jogait. Az ECR úgy gondolja, hogy hatékonyan és működőképesen kell szabályozni ezt a területet. Ez a javaslat túlterjesztené a jogosultságokat, egy nem létező problémát oldana meg, és a jelenlegi szerző jogszabályok már is rendezik a azt a kérdést, amit a javaslat eh, javasol rendbe tenni. Nincs semmiféle eh, bizonyíték arra, hogy a hatékonyságot bármiben eh, növelni a javaslat. És amennyiben a kulturális sokszínűséget célozzák fokozni, a kulturális identitás, illetve a fogyasztóknak a széles körben elérhető választék nem sérülhet. A kulturális sokszínűség a független szolgáltatók bevonásával érhető el, és úgy gondoljuk, hogy egy külső tartalom másik országban úgy tehető elérhetővé, hogy a szerződési szabadságot biztosítjuk, mert egyébként aláástánk a szerződéseknek a biztonságát, vagy a fizetős TV hálózatoknak a működő képességét, és a felhasználási engedélyek különböző tartalmakra vonatkozó, illetve kizárólagos területre érvényes jogosultságait veszélyeztetnénk, tehát ne tegyünk szükségtelen lépéseket. Köszönöm. Thank you very much. Frau Bilder, Bilder asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mi ellenezzük ezt a javaslatot, illetve a javasolt véleményt is, mert veszélyezteti a területiséget és a kulturális eh, politikát is veszélyeztetni a tagállamokban. Korábban már elmondtuk, hogy elutasítjuk a származási országra vonatkozó szabályt, ami szociális dömpinghez vezetne, és itt ezért a célország kell, hogy legyen az irányadó. Úgy gondoljuk, hogy a vélemény szerzője összeférhetetlenségben leledzik, hiszen ön asszonyom a német műsorszórásban érdekelt, és tagja műsorszóró szervezetnek, a VDR-nek. Köszönöm. Köszönöm szépen. További hozzászólások. Helga Truppel. Nem én vagyok a zöld árnyék előadó, csak szerettem volna néhány észrevételt tenni. Én nagyjából támogattam a kapszat és a reform egészét, mert az egy érvényes cél, hogy a tartalom minél szélesebb körben legyen hozzáférhető. Viszont meg kell mondjam, hogy a filmesekkel néhány egyeztetést lebonyolítva, illetve a kulturális dolgozókkal, egyeztetve egyértelműs, egyértelműsítenünk kell, hogy nem akarjuk veszélyeztetni az önműködésüket illetve az alapvető területiséget tiszteletben tartjuk. Petra, annyit hozzá kell, hogy fűzzek, hogy a digitalizálás egy komoly kihívás, és ehhez nekünk is alkalmazkodnunk kell, de felmerülnek különböző kérdések, amiket kezelnünk kell, és meg kell őket oldanunk. És nem feltétlenül van szükség európai szintű felhasználási eh, jogosultságokra, a szerző jogoknak, illetve az alkotói érdekeknek is meg kell felelnünk. A bizottsági javaslat nem a szerződés kötés szabadságát eh, veszélyezteti, nem az a célja, hogy aláássa, ugyanakkor felvett kockázatokat, illetve a tárgyalási mozgásteret beszűkítheti. Ezt nem szeretném én. És hogy a közös felhasználási jogosítványokra szerintem szükség lehet, de úgy, hogy a kulturális sokszínűséget ne veszélyeztessük ezzel, tehát megoldást kell találni kiegyensúlyozottan. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm, Szilvia Kosta. Természetesen köszönet az előadónak, ahogy az elnök asszony is helyesen mondta, nem könnyű egy ilyen témában megtalálni az egyensúlyt. Értem, hogy nagy erőfeszítéseket tett. De azért én is szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy óvatosan kell fogalmazunk. Kritikus hangok hallatszottak el a bizottság javaslata tekintetében. A audiovizuális terület, a szerzők érdekét kell szem előtt tartani, szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek, például a hordozhatóság témájában megfogalmazott pontosításokra. Például aki már egy felhasználó, már valahol előfizető, akkor hogyan kell kezelni a kibővítést. Úgyhogy ebben az esetben is fokozottabb egyensúlyt kell találni. El kell kerülni a következőt az egyik, az értékláncra való hatás ne legyen negatív, ugye most a kivételek és a területi elvek érvényesek. Értem azt, hogy át kell adni, ki kell bővíteni a határon átnyúló hozzáférés lehetőségét az úgynevezett kiegészítő szolgáltatásokhoz, vagy mm, tartalékszolgáltatásokhoz. Ugyanakkor ez nem okozhat válságot a kollektív szerződés tekintetében a szerzők számára. Ezt a két aggályt figyelembe kell venni, és remélem az előadó, az árnyék előadók ezzel egyet fognak érteni. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm. Kíván-e a bizottság szólni? Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Egészen röviden Szeretném összefoglalni a helyzetképet. Ez a javaslat rendkívül fontos az Európai Bizottság számára, és a határon átnyúló tévé és rádióprogramokhoz való hozzáférést javítja. Ez egy megalapozó lehetőségeket bővítő intézkedés, aminek az a célja, hogy határon átnyúló jelleggel elérhetők legyenek a programok. A kultúrális tartalom határon átnyúló terjesztését szolgáljuk, illetve a műsorszórói programok szélesebb körül elérhetőséget szeretnénk a digitális egységes piac javára biztosítani. Egyetértünk azzal, hogy az előadó javasolt szövege pozitívan áll hozzá a bizottság javaslathoz, és egyes észrevételeket is felvet, illetve kiszélesíti a bizottsági javaslatot bizonyos szempontokból. Nagy figyelemmel követjük majd az észrevételeiket, illetve várjuk a további együttműködést. Köszönöm. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen a hozzászólásokat is. Néhány megjegyzést szeretnék ehhez hozzáfűzni. A PayTV-t eh, nem érinti ez a rendelet, ugyanis ez a hordozhatósági irányelvben került szabályozásra, tehát itt a szabadon fogható műsorszórásról van szó, ami hozzáférhető nyilvánosan. Venta kolléga itt több olyat említett, amit nem tudok figyelembe venni, mert az a TV-re vonatkozik. Helga Tröpöl igen, nagyon fontos, hogy arra kell törekednünk, hogy jó egyensúlyt találjunk a tartalom előállítókkal is beszéltünk, és itt 28 különböző szabály működne, vagy rendelkezés meg kell abban állapodni, hogy a ter- teritorialitás, a területi illetékességet hogyan kezeljük a rendeletben. És a műsorszórás egy tagállamban engedélyezett, vagy illetve ott történik, azt hogyan lehet más tagállamban sugározni, vagy közvetíteni ahol esetleg más a szabályozás. Tehát a 12-es módosító erre vonatkozik, ez ennek kizárására, hogy a rendelet nem alkalmazandó bizonyos rendezvények esetében, ahol a cél csoport, egy másik tagállam célcsoportját akarja elérni. Ez a szerzőskötési joggal függ össze, ezt semmiféleképpen nem lehet kiemelni ebből. Meg kell találni a megoldást, hogy az audiovizuális média tekintetében hogyan tudjuk kialakítani az egységes piacot, anélkül, hogy kiüresedne a szerződéses szabadság, és hogyan lehet biztosítani a kulturális sokszínűséget Európában, hogy illetve hogy az ne sérüljön. A tekintetben, hogy bizonyos műsorokat másút terjesztenek, másút értékesítenek. Itt várom a további okos ötleteket, és a további vitákat az árnyék jelentéstevőkkel. A módosítók benyújtási határide március 7-e, 14 óra, és május 4-én szavazunk a jelentésről. Remélem, hogy jól együtt tudunk majd működni ezekben a kérdésekben a Jurival is. Köszönöm ezt az eszmecserét, és majdnem teljesen pontosan az időnket tartva Rátérhetünk a 12-es napi rendi pontra. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtásáról van szó. Jill Evans a jelentéstevő, és mielőtt megadom a szót, a módosítókat március 3-áig, 11 óráig kell benyújtani. A szakbizottság véleményt alkot, az illetékes szakbizottság az ECON, remélhetőleg, hogy a számunkra nagyon érdekes kérdésekben az Európai Stratégiai Beruházási Alappal kapcsolatosan az ECON figyelembe veszi a javaslatainkat és beépíti azokat a jelentésbe. Most pedig Evans asszonynak adom meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. És ahogy ön is említette, valóban nagyon fontos, hogy lássuk a szakbizottságunk hatását, illetve a munkánknak az eredményét. A Juncker terv kulcsfontosságú részként vetette fel ezt a kezdeményezést, hogy a kockázatosabb beruházásokat tudjuk támogatni. Tehát ez a megszorítások évei után egy beruházás ösztönző intézkedés. És ez még egy korai szakasz, tehát egy korai elemzést végezhetünk, és itt a végrehajtási vonatkozást és kevésbé a jövőre irányuló javaslatokat tartjuk szem előtt, hiszen a javasolt projektek a kreatív, illetve a kulturális ágazatnak a működését nem veszélyeztetik. A tapasztalt finanszírozási kedvezményezettek számára. Ez egy fontos lehetőség, óriási az elérhető keret, és ennek egy apró kis töredéke eh, jutott a kultúra, illetve a kreatív alkotásoknak a területére. És a különböző eh, alkotók, illetve az egyetemek szövetségei, az Európai Beruházási Bankkal együttműködve megvizsgálták, hogy mik a lehetőségek, az EFSI mennyiben tudja segíteni az ágazatnak a munkáját. És szó sincs arról, hogy nem lett volna érdeklődés, óriási volt az érdeklődés a finanszírozási lehetőségek iránt, ugyanakkor kommunikációs problémákba ütköztünk, azok merültek fel. Javítani kell a bizottság által kínált lehetőségeket, és az ágazat igényeire kell testre szabni. Sokat javult a bizottság, illetve az Európai Beruházási Bank népszerűsítő munkájában igyekeztek elérni a különböző érdekelteket, érintetteket. A kulturális ágazatot nem sikerült, tehát az egyes tagállamokkal szorosabban együttműködve erre szeretnénk mi törekedni. Van néhány lehetőség arra, hogy az EFSZ-t a kulturális területen eh, be tudjuk vetni. Az oktatásban viszont nem nagyon sikerült, mert az egyetemek számos tagállamban el vannak tiltva a hitelfelvételtől, és ez azt jelenti, hogy nem férnek hozzá a finanszírozási lehetőségekhez. Persze még a folyamat elején tartunk, és a 20 horizont célok fontos lenne, hogy teljesüljenek, és az FC ezt segíti. A Horizont 2020 egy nagyon sikeres kezdeményezés, de számos csatornán az FC nem aratott a sikert, tehát újra összhangba kellene hozni az FC a Horizont 2020-al, hogy az egyetemek is hozzáférjenek, hogy ne kerüljenek hátrányba. Az FC még a gyermekbetegségeken esik át, és az egyik fontos feladat az lenne, hogy fokozzuk a szinergiákat. A Kreatív Európával például. És az Európai Bizottság a Kreatív Európa garancia lehetőségét az FC-hez kellene, hogy igazítsa. Ez egy fontos előrelépés lehet. Aztán az Európai Tanácsadói központ, illetve hálózat támogatása szintén sokat segíthet, hiszen ez igény oldalon meghatározott tevékenység. A cél az lenne, hogy a kultúra és az oktatás résztvevői értesüljenek és tudjanak a lehetőségekről. Az ágazat jó részt nincs tisztában a lehetőségekkel. Az FC még egy fiatal projekt, nemrég indult, és ez nem azt jelenti, hogy nem szabad kritizálni, de az oktatásban, a kultúrában határozott előrelépésre van szükség, ehhez határozott állítások kellenek, tehát várom a kollégák észrelételét. Köszönöm. Ja, vielen... Köszönöm. Az árnyék jelentéstevőknek adnám meg először a szót. Stojevski úr. Köszönöm szépen. Üdvözlendőnek tartom a véleménytervezetet, az előadó véleményét. A kulturális szakbizottság céljai a következők. Például a teljes program eredményére összpontosítunk. Szeretnénk, hogyha a Kreatív Európa, mint olyan szintén szerepet kapna a programban, és a szinergiákat ki tudnánk használni. Tehát ezért is fontos, hogy a szakbizottságunk sikerrel kezelte azt a helyzetet, hogy a mi feladatkörünket képező területet, a kultúrát, az oktatást, a, a, az alkotások világát lefedi az EFSI. És ez néhány százalékot, körülbelül 4 százalékot képvisel a teljes programban, de mégiscsak szerepet kapott a kultúra. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Horizont 2020-ból az eszközöket átcsoportosítva oda jutnánk, hogy az egyetemeket valóban kizárjuk a programban való részvétel lehetőségéből. Tehát valóban hátrányba kerülnének, ahogy az előadótól is hallhattuk. Mit kell itt hangsúlyoznunk? Az FC végrehajtásával a jövőben az a célunk, hogy kiegyensúlyozott módon valósuljanak meg a célok, földrajzi, illetve ágazati lefedettséget tekintve És, És e tekintetben szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy a kommunikációnak mekkora szerepe van, illetve az Európai Beruházási Tanácsadó Központnak, ami valóban hozzá tud járni maga tevékenységeivel az általunk kitűzött célokhoz. És ez szerepel is a jelentésben, örömmel hallottam, és a magunk szakbizottsága szempontjából végül a kultúrába, az alkotások területére befektetett pénzek valóban eredményesek. Nyereséget hoznak, és nem csak a tagállamok költségvetését gazdagítják, hanem az EU egészét. Tehát ez az egyik legfontosabb beruházási terület, és ezért is vagyunk nagy követei annak, hogy a program részvételi lehetőségét ki kell szélesíteni, és hatékonyabbá, célzottabbá kell tenni, valamint földrajzilag is egyenletesebben eloszlatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A szocialisták részéről én vagyok a jelentéstevő, és csak röviden én is teljes mértékben egyetértek a jelentéstevővel, a javasolt állásfoglalással. Itt valóban számos ponton rá léptek a lábunkra, például a garanciális alapról a bizottság azt állítja, hogy jó a felhasználás, ugyanakkor egyelőre nem állnak rendelkezésre források, tehát éppen ezért a javaslat kapcsán. Végig kellene gondolnunk, hogy ezeket a garanciális lehetőségeket hogyan lehet jobban összekapcsolni az FC-vel. Szerintem ez egy jó javaslat. Ezen kívül a kultúra területén, az oktatás területén az FC-ből csak nagyon kevés projektet finanszíroznak, vagy finanszíroznának az EIB részéről ugyanígy történtek komoly erőfeszítések, és lehet, hogy még egyszer felkérhetjük arra, hogy e tekintetben nyilatkozzanak. Itt komoly erőfeszítésekre van szükség pusztán ahhoz, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy az FC a kultúra, az oktatás, a felső oktatás területén milyen lehetőségeket kínálhat, Számos tagállamban az egyetemek nem finanszírozhatják a tevékenységüket hitelekből, és ez adott esetben a kutatás hatékonyságát is csökkenti. Tehát e tekintetben szerintem ez a jelentés, ez a tervezet nagyon jó, és remélem, hogy további hasznos vitákat tudunk folytatni. Zsambecki kolléga nincsen itt, úgyhogy még egyszer Andrew-t kérem, hogy az ECR nevében kíván-e szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy óra szót kapok. A ciklus elején a bizottság az Európai Beruházási Bankkal létrehozta a stratégiai alapot azzal a célra, hogy a beruházásokat ösztönözze az Európai Unióban, illetve beruházás hiányt enyhítse magán eh, pénzek bevonásával a stratégiai célok mentén. És az előrejelzések szerint három év alatt több mint egy millió munkahelyet teremt ez az alap. Úgy tűnik, nem valósult meg ez az eredmény. A bizottság ennek ellenére megduplázta az időkeretet, hogy tovább próbálkozzon. És a magánvállalkozásokban ez egyáltalán nem így működik. Hogyha nem jön be egy kezdeményezés, akkor nem több pénzt pumpálnak bele, hanem eh, leállítják ami pedig az oktatást, a kultúrát illeti, a szakbizottságunk szempontjából ezek a fontos területek, és a kreatív, illetve a kulturális ágazatot, az oktatási beruházások lehetőségeit részletesen elemezte és kritizálta az előadó. Köszönjük ezt a kritikát. Valódi lendületet kell, hogy kapjon ez a terület, megfelelő eszközökkel, felhasználóbarát módon és a pénzügyi körülményeket is figyelembe véve. Ahogy tudjuk, az, a kutatást, a, az újítást a Horizont 2020 is támogatja, és ennek a pénzeit átirányították ide, viszont elég hatékonyan és több frakció támogatása mellett már fel is használták a Horizon 2020-as pénzeket, európai szinten eredményeket hoztak. Tehát egyetértve az előadóval, vissza kellene csoportosítani a pénzeket a Horizon 2020-ra, és a tagállamok döntsék el, hogy mibe mennyit szeretnének az oktatás terén fektetni. Köszönöm szépen. Niriáda asszony. Um, köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék én is csatlakozni a gratulációkhoz. Egyetértek azzal, ami elhangzott, viszont természetesen nem, mind, nem minden kollégával tudok egyetérteni. A költségvetési szakbizottságban is dolgozom. Az átláthatóság és a felelősség úgy gondolom, hogy nagyon kritikus kérdés, hiszen a tagállamok számára fontos, hogy milyen módon tudnak hozzáférni a pénzekhez, és sokszor közvetítőkre van szükség ahhoz, hogy a végső felhasználóhoz ezek a pénzek el tudjanak jutni. Ezért Továbbá, hogyha a további költségvetés növelésről van szó, hát e tekintetben is kicsit szkeptikus vagyok. Gondoljunk a Horizont 2020-as programra, amikor specifikusan az összegek emeléséről van szó, vagy pedig az FC alapokhoz való fokozottabb hozzáférésről van szó. Úgy gondolom, hogy pontosan kell megfogalmazni ezeket a kérdéseket és ezért elképzelhető az, hogy például egy mozgalom, egy szociális mozgalomnak is nehéz lesz hozzáférni a alaphoz. Az FC-vel kapcsolatos jogalkotás már létezik, nagyon fontos, hogy a tagállamok számára teljes fokú legyen a hozzáférhetőség, a frontloading elképzelés pozitív, ezt mindenképpen támogatni tudjuk. És egy kolléga részéről elhangzott, hogy, és mindannyian tudjuk is, hogy a kulturális kreatív ipar hogyan működik, fokozódik ennek az iparágnak a tevékenysége, ez előnyös minden tagállam számára, ezért ösztönözzük el az ilyenfajta vállalkozásokba való befektetést, hiszen így általánosságban a tagállami gazdaságot tudjuk ösztönözni. Minden esetre szerintem a legfontosabb kérdés a hozzáférhetőség a tagállamok számára fontos, rendkívül fontos, vörös van a számunkra a hozzáférhetőség, úgyhogy teljes mértékben tudom támogatni Evanson képviselő munkáját, és egyébként költségvetési szakbizottsági tagként is meg tudom tenni majd ezt. Köszönöm szépen. A Költségvetési Bizottság eh, gondolom, hogy nem foglalkozott ezzel. Tehát ebben a kettős funkcióban talán segítségünkre lesz. Még két hozzászólás van. Szilvia Costa. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak. A javaslataival abszolút egyet tudok érteni nagy erőfeszítést tettünk ebben az elmúlt két és fél évben. Többször találkoztunk ugye a bankképviselőivel, ez nem mindig volt nagyon ösztönző és egyébként pedig a bizottsághoz is föltettem, konkrétan Katainen biztosnak föltettem kérdést, és az volt a válasz, hogy az ágazat részéről nem létezik az érdeklődés a magánberuházások, befektetések ösztönzése területén. Úgyhogy fontosnak tartom, és esetleg be tudjuk venni a szövegbe is. Először is a Kreatív Európa alap, garancia alap felhasználása, ez lenne a frontloading, és ezt követően lehetne integrálni az FC-t. A Connect főigazgatósággal is egyeztetnünk kell, jó lenne, hogyha itt lenne egy follow-up. Második megjegyzés, a platform, a KKV-k platformja fontos, hiszen a európai platformra csak úgy gondolhatunk, hogy egyrészt a közép-európai tanácsadói lehetőséget is figyelembe veszük, másrészt ösztönözzük ezt a keresletet, ami hát létezik, csak nem mindig manifestálódik. Egyetemek a harmadik megjegyzésem egyetemiek még csak a meghallgatásokon se tudtak részt venni. Itt a bizottság részéről proaktív szerepre van szükség. Nem a bizottságnak nem az a feladat, hogy várja, hogy bejönnek a javaslatok a tagállamok részéről. Esetleg be tudnánk azt is venni, hogy az tagállamok feladata is, hogy ösztönözik ezt a szektort, hiszen a kulturális, kreatív szektor és az oktatás két nagyon fontos terület. Utolsó dolog, hazám Olaszország, az FC első számú felhasználója, de miért is? Azért, mert a kormány egy olyan pénztár rendszert állított föl, ami félig állami, és így ösztönzi a partnerséget a magánvállalkozásokkal. Esetleg érdekes tapasztalatokat tudnánk megosztani. A Digital school az iskolák digitalizálását például ebből az alapból tudtuk támogatni. Az emberi erőforrásokat nem mindig veszük eléggé figyelembe, mint befektetés. Ez is egy fontos kérdés. A bizottság nem alakíthat ki prioritásokat úgy, hogy utána pedig nem dolgozik azon, hogy aktiválja ezeket a prioritásokat. Még egyszer köszönet az előadónak. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen, Krisztina Libacka. Dziękuję. Ja również przyłączam się do... Köszönöm szépen. Én is gratulálni szeretnék az előadónak. Tökéletes diagnózist állított fel. Az FC főhiányosságait fogalmazza meg a vélemény. Az első helyen a kommunikációt. Az a benyomásom, hogy egy fura kör számára készült ez az egész program, csak ők értesültek, mert nem népszerűsítették elég hatékonyan. Ahelyett, hogy vonzóvá tették volna a lehetőségeket az emberek számára, hogy részt vegyenek. Másodszorban figyelmeztettük a bizottságot akkor, amikor a Horizont 2020-ból elmondták ezeket a pénzeket, hogy áttegyék az FC-be. Elmondtuk, hogy két helyeink vannak, hogy megfelelő helyre kerülnek-e ezek a pénzek, és nem is kerültek megfelelő helyre. Aztán az egyetemek kapcsán ne felejtjük, hogy rendkívül korlátozott jogi értelmen a mozgásterük. Hogyha részt akarnak venni magánprogramokban, és kedvezményezett projektjeivé válni különböző magánfinanszírozás lehetőségeknek, akkor ez jogi problémákhoz vezet. Abban viszont igazuk van, hogyha a beruházási alapok és a strukturális alapok között jobb a szinergia, a helyi hatóságok égisze alatt így már létrejöhetne egy egyetemekkel folytatott együttműködés, és elkerülnénk a jogi akadályokat sokkal hasznosabb lenne az egész ágazat számára. Még egyszer gratulálok az előadónak, és remélem, hogy az Európai Bizottság ezeket az észrevételeket be is építi, mert tökéletesek. Köszönöm. Ganz herzlichen Dank. Köszönöm szépen. És akkor most megkérdezném a bizottságtól. Florentin Hapmeyernek eh, szeretném megadni a szót, ha itt van. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák, eh, képviselők. Nagyon örültem ennek az igen élénk vitának az EFSZ-vel kapcsolatosan, és köszönöm, hogy a bizottság is lehetőséget kap a hozzászólásra. Mi természetesen feljegyeztük eh, a jelentéstervezetben foglaltakat, illetve a vitában elhangzottakat, és eh, reagálnék a vitára, illetve szeretnék néhány pontot tisztázni az FC-vel kapcsolatosan. Az FC alapvető célja az európai gazdasági növekedési és munkahelyteremtési potenciál növekedését szolgáló beruházások finanszírozása. Január 2000 Tehát másfél éve 70 milliárd eurót mobilizáltunk az alap keretében egész Európában, és majdnem 88 ezer KKV volt a kedvezményezett. Három év alatt 315 milliárd eurót kívánunk biztosítani, illetve várjuk a magánszektor beruházásait is emellett. A szociális infrastruktúra, ami egy nagyon tág kategória és célkitűzése az alapnak, jelenleg az összes beruházások 4%-a irányul erre a területre, ideértve a kultúrát is és az oktatást. Megemlíteném konkrétan, hogy a kutatás, fejlesztés és az innováció 21%-ban részesül az alap forrásaiból. Egyetértünk abban, hogy még további javítási, továbbfejlesztési lehetőségek vannak a kultúra és az oktatás területén, viszont hangsúlyoznám, hogy az FC egy hasznos és a kereslet által motivált eszköz. Itt az erre vonatkozó rendelet megfelelő kritériumokat tartalmaz. Az eddigi eredményeket úgy kell tekinteni, hogy milyen támogatást kaptak, milyen mértékű támogatást kaptak a KKV-k, hiszen ők képezik az európai gazdaság gerincét egyelőre a KKV-k 30%-ban részesültek az alapból, idejét a mikrovállalkozásokat és a startupokat is, és itt többen a kultúra és az oktatás területén működnek. Ami az infrastruktúrát illeti, az eddig említett összes projekt egyébként az EIB honlapján megtekinthető az infrastruktúra területén a kockázatosabb KKV-kat finanszírozta a startupokat Portugáliában, amely elsősorban, a projektek elsősorban munkahelyteremtésre irányultak. Az EIB ezen kívül új iskolai komplexumok építéséhez is nyújtott támogatást, például Finnországban, Olaszországban az EIB kórházak átépítéséhez járult hozzá, és biztos vagyok benne, hogy további példák is sorolhatók még, de ezek az információk mind nyilvánosan hozzáférhetők. Ami a KKV-kat illeti, nagyon sok minden történt ezen a területen, és további tervek vannak még. Először is komoly erőfeszítéseket vállaltunk, hogy a beruházási lehetőségeket és eszközöket tovább bővítsük a szociális beruházások területén a KKV-k számára. A szociális és innovációs garancia eszközt tavaly decemberben indítottuk útjára, azzal a céllal, hogy a mikro és szociális vállalkozások folyamatos támogatást kaphassanak ezen a területen. Két garancia tranzakciót írtunk alá, és még továbbiak is aláírásra várnak, úgyhogy az FC támogatást jelenthet az ilyen típusú vállalkozások számára az év második felében a kulturális és kreatív ágazatokban is lehetővé válik az ilyen garancia eszközök felhasználása, tehát a célok már megvalósulnak az év második felében, ami mindenféleképpen jó hír. Ez lehetővé teszi, hogy folyamatosan megerősítsük a kulturális ágazat lehetőségeit, és egy innovatív jellegét is szeretném kihangsúlyozni a kapacitás fejlesztési rendszert, végezetül a kommunikációval kapcsolatosan. Mi nagyon komolyan vesszük ezt az elemet, az EIB és a bizottság is messze elkötelezett, hogy minden érdekelt féllel konzultáljon és támogassa őket a legkülönbözőbb ágazatban, és várjuk a parlament segítségét is, hogy a választó kerületeikben az erre vonatkozó információt önök is terjesszék. Köszönöm. Köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy az Európai Beruházási Bank képviselőit is üdvözölhetjük, hiszen a EFSZ-vel kapcsolatos döntések kapcsán ő is szerepet kapott, úgyhogy de most kollégát üdvözlöm, és kérdezem, hogy kíván-e hozzászólni a vitában, illetve ismertetni a bank álláspontját. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt szakbizottsági tagok, kedves kollégák köszönöm, hogy meghívták az EBB csoportot ide erre az eszmecserére. Az Európai Bizottság az imént elmondta, hogy mennyire fontos számunkra, és üdvözlendő, hogy ez a szakbizottság milyen érdeklődéssel követi az európai beruházási tevékenységeket, illetve az előadó jelentés tervezetét is üdvözlendőnek tartjuk e téren. A fő mondani valónk az, hogy az EBB csoport egyre inkább támogatja a szociális tevékenységeket az egészségügyben, az oktatásban, az alkotásban és a szociális vállalkozásokban, és az EFSI az összképnek csak egy kis összetevője, és az EBB csoport a szociális ágazat egészét támogatja az európai szociális agendát és a szociális kohéziót, valamint az újításokat is támogatjuk és finanszírozzuk. Nagyon fontos az infrastruktúra, az IKT és az egyéb igények kezelése, az EIF és a K plusz F, a humántőke mind olyan területek, amiket mi támogatunk a beruházásainkkal. Szeretném egy kicsit képbe helyezni önöket a tekintetben, hogy az EBB csoport hogyan támogatja az említettek szerint ezeket a területeket. 2000 óta nagy számokban 26 milliárd eurót hitelezett az egészségügyi infrastruktúrának az EBB. Évente nagyjából 1,3 milliárdot 38 milliárdot adtunk az oktatási infrastruktúrának, ez 2 milliárd per év, 13 milliárdot az európai ö, szociális lakhatási területnek, ez nagyjából 1 milliárd per év, és EBB csoportként gyorsan alkalmazkodnunk kell az új helyzetekhez, a világ új kihívásaihoz, legyen szó menekültválságról, vagy természeti katasztrófákról. A mai eszmecsere témájához közeledve az FC ügyében az EBB szociális terület számára adott támogatásának a jelentős része A szociális ágazatban sokszor nem jogosultak a projektek az FC-ben való részvételre, hiszen itt a közférába tartozó projektekről beszélhetünk, amelyeket közpénzekből finanszíroznak állami költségvetésből. Annak ellenére, hogy a hitel kockázatuk viszonylag alacsony. Tehát az említett számok a normál tevékenységen keretében finanszírozzuk őket. A Casa Post Olaszországban, Franciaországban például, eh, és sok egyéb tagállami projekt áll a támogatásunk alatt. Ott, ahol a hitelminősítése, illetve az adós minősítése gyenge a hitelfelvevőnek, ott számíthat az EFSZ-nek a részvétele. Ez lehet mondjuk egy városi infrastruktúra, vagy szociális lakhatási projekt. Az EFSZ korlátozat lehetőségét figyelembe véve, ahogy hallhattunk erről, a bizottsági kollégától számos projektet sikerült finanszírozni. Az EFSZ-n keresztül 17 olyan projektet finanszírozunk, amelynek a szerződését mire aláírták, illetve három további projekt vár aláírása, és három további egészségügyi, illetve vállalkozásokat támogató keretprojekt vár még arra, hogy megkössük a szerződést. Megfizethető lakhatás, a kórházfejlesztés, új típusú oktatás, egyetemi kampusz, fejlesztése. Ezek azok a projektek, amelyek hosszú távon nem jutnak pénzhez a pénzpiacokon. Például a Nova School eh, Lisszaboni projektet tudom említeni, vagy a rehabilitációs eh, kórházak egyikének a finanszírozását Lengyelországban. És a KKV-ket amelyek szociális területen aktívak, egyre komolyabb összegekkel finanszírozzuk. Ahogy a bizottsági kollégámtól már hallhatták, nem csak az EBB, hanem az EIF is finanszíroz, tehát a, a beruházási alapunk a szociális vállalkozásokon keresztül még további támogatást tud biztosítani ebben az ágazatban. Új mechanizmusokat, közvetítőket igénybe véve, vagy inkubátorokat szociális hatással járó projekteket tudunk sok-sok eszközt bevetve finanszírozni. Fontos a, az Európai Beruházási Tanácsadó hálózat témaköre, mert itt a beruházás igények értékelését, elemzését tudják elvégezni az oktatásban vagy az egészségügyben. Romániában például ez a hálózat az egészségügyi minisztérium számára egy különleges csomagot biztosít, ez szaktudást, tanácsadást jelent, és ennek a finanszírozását is. Három infrastruktúra projektet támogatunk, három regionális kórház fejlesztése keretében. Ezek rászoruló területeken találhatók. Szeretnénk tovább fokozni ezeket az erőfeszítéseinket, és a bizottsággal dolgozunk is ezen. További munkára van szükség, és a parlamenttel is fontosnak tartjuk az együttműködést, mert valóban kommunikálni kell, el kell érni a tagállamokat, le kell jutnunk a helyi szintre. Azzal zárnám, hogy az EBB csoport vizsgálja lehetőségeit, hogy a pénzügyi engineering segítségével hogyan tudnánk még bővebb lehetőségeket és eszközöket biztosítani az ágazat számára, illetve a szociális tevékenységgel foglalkozó vállalkozásoknak. Köszönöm. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm. És azt is köszönöm, hogy szélesebb összefüggésben eh, mutatta be a kérdéseket, és eh, arra is világítottak, hogy az FC a tevékenységünknek csak egy kisebb részét jelenti. Itt valóban komoly pénzekre van szükség, például az egészségügyi ágazat erősítésére. Az egyik fő célunk az oktatás, a kultúra, a KKV-k finanszírozása, a kreatív ágazatokban. Ez számukra különösen érdekes. Ezért fontos, hogy minden rendben van, de természetesen nem annyira rendben, hogy nem lehetne tovább fejleszteni, vagy jobban csinálni. Például a helyi bankok nem rendelkeznek egyszerűen megfelelő know-how-val ahhoz, hogy a kultúra, vagy az alkotó művészetek tekintetében meg tudják ítélni egy projekt finanszírozhatóságát vagy sem. Úgyhogy itt a megfelelő tárgyaló partner az ilyen hiányosságok áthidalására mindenféleképpen fontos, hogy ezeket megkeressük, és segítsük a helyi bankokat abban, hogy az ilyen projektek értékelését jobban el tudják sajátítani, és akkor ennek következtében a megfelelő forrásokat rendelkezésre bocsátani. Szerintem a jelentéstevő is ebben az irányban dolgozott, hogyan tudjuk még jobban felhasználni az FC, a strukturális alapok keretében rendelkező, rendelkezésre álló forrásokat jobban felhasználni, illetve ezeket jobban összekapcsolni az EIB kínálta lehetőségekkel, annak érdekében, hogy a társadalom számára további hozzáadott értéket teremtsünk, illetve a munkahely teremtésben is hatásosabbak legyünk. Egy percben még megadom a jelentéstevőnek a szót, és utána kérek egy pár perc szünetet, türelmet, mielőtt átérünk a következő napirendre pontra. Köszönöm szépen, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a pozitív hozzászólásokért. Tényleg jól látni, hogy ugyanúgy gondolkozunk erről a témáról, hogyan tudjuk javítani a helyzetet, javítani a kommunikációt. Üdvözlöm a bizottság megjegyzését is, a Creative Europe Guarantee facilitással kapcsolatban az Európai Beruházási Bank nagyon nyitott, ezért is köszönet, azért, hogy együtt dolgozom velünk. Úgy, ahogy Koszta asszony is mondta, felelősségünk van itt a parlamentben, azért, hogy tényleg ösztönözzük ezt a területet, ezt az ágazatot. Ez tényleg hozzájárulhat a munkahelyteremtéshez, javíthatja a közösségünk, társadalmaink helyzetét. Köszönet még egyszer, várom a módosítókat. Ja, vielen Köszönöm. Én is várom a további együttműködést. A módosított benyújtási határ ideje március 3-a 11 óra, és április 25-én fogunk szavazni. Köszönöm ezt a nagyon konstruktív vitát, és akkor a 13-as napi rendel folytatjuk. négy képviselő, kérem az Európai Ifjúsági Fórum négy képviselőjét, hogy fáradjanak előre. Hallo.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 szeretném üdvözölni az Európai Ifjúsági Fórum képviselőit. Ez egy az összes ifjúsági szervezetet képviselő platform Brüsszelben. Az, Euró, az EP Kulturális Szakbizottságában már egy hosszú és szerintem nagyon jó hagyományra tekint vissza a konzultációnk az Európai Ifjúsági Fórummal. Már tavaly tavasszal is egy nagyon jó vitát tartottunk, például az ifjúsági rendezvények kapcsán az úgynevezett ötletgazdák vagy ötletadók és ötletfogadók között nagyon sok hasznos dolgot tudtunk magunkévá tenni ennek kapcsán. Én azt javasolnám, hogy a mai párbeszéd keretében a strukturális párbeszéd negyedik és ötödik szakaszára összpontosítsunk, az ifjúság támogatása, a társadalmi részvétel témájában, illetve az élet kompetenciák közvetítése a fiatalok felé témájában a jövőjük alakításában, történő segítségnyújtásban, és nem szaporítanám a szót, mert inkább önöket szeretnénk meghallgatni, úgyhogy rögtön át is adnám a szót az ifjúsági fórum alelnökének, illetve a strukturális párbeszéd irányító szervezete képviselőjének, Auten Gruber asszonynak először, és aztán folytatjuk a párbeszédet. Köszönöm ezt a kedves bevezetőt. Ahogy ön is említette, Klina Grubernek neveznek, én vagyok az elnök helyettes az Európai Youth Forumnak, továbbá az Európai Irányító Bizottságnak is az elnöke vagyok strukturális párbeszéd témájában. A strukturális párbeszéd egy egyedülálló politikai, politikai folyamat részvételen alapul európai szinten, politikai eszmecserét jelent a fiatalok és a döntéshozók között nemzeti szinten is működik, nemzeti ifjúsági tanácsokkal, ifjúsági minisztériumokkal, továbbá regionális és helyi szinten is működik események szervezésével, amelyekbe a fiatalokat bevonják, valamint európai szinten az Európai Bizottsággal folyik a párbeszéd az European Youth Forum részéről, és fél évente tartunk fórumot, a következő három hét múlva lesz, úgyhogy nagy lelkesen várjuk a következő ilyen alkalmat. Az ifjúsági konferenciákon Szilvia Costa jelen van, Mikéla Szojdrova kolléga is részt vesznek az EU ifjúsági konferencián, a megnevezett képviselők is szakpolitikákról beszélünk, a konferenciákon ajánlásokat fogalmazunk meg, olyan ajánlásokat, amelyek fontosak az európai fiatalok számára. A szakpolitikák, ajánlások, később tanácsi következtetések megfogalmazásának a formáját öltik, illetve más intézményeket, érdekelt feleket is próbálunk ösztönözni arra, hogy vegyék figyelembe az ifjúság számára fontos szakpolitikákat. Nagyra értékeljük ezt a lehetőséget, a mai lehetőséget is, hogy a Kulturális Szakbizottság tagjaival eszmecserét folytathatunk. A jelenlegi, illetve a korábbi ö, hármas elnöki ciklusok ajánlásairól szeretnénk beszélni. Az utolsó elnökség Olaszország, Lettország, Luxemburg volt a hármas elnökség. Politikai részvétel a fiatalok részéről volt a fő téma. A mostani elnökség Hollandia, Szlovákia, Málta alkotja mostani hármas elnökséget. Minden fiatal részvétele az összekapcsolt, de eltérő Európában, ez a mostani szlogen. Dear members of the Tisztelt Európai Parlamenti Képviselők, Diane Dalova a nevem, a fi- belgiumi fiatal nagykövetek csoportjának vagyok a tagja, én vagyok a felelőse a struktúrális párbeszédnek. Régában is részt fogok venni a struktúrális párbeszéddel kapcsolatos megbeszélésen. A közös ajánlásokat megfogalmazták a fiatalok és a, a döntéshozók számára, és az egyik ajánlás a Kulturális Szakbizottsághoz szól. Ösztönözzük Önöket, hogy a oktatási párbeszédet fokozzák az Európai Parlamentben. Az új generációk a, hogy képzelik el az európai jövőt? Ez egy olyan új generáció, amely teljes mértékben tudatában van a demokratikus rendszernek, ami körbeveszi őket. Mi az európai polgárok számára azt kívánjuk, hogy kritikusan gondolkozzanak, szerekezzenek föl a hamis hírek, a fokozódó populizmus és a választási fellépések ellen. Ezt úgy lehet megvalósítani, hogyha javítjuk a polgári oktatás minőségét. Ez a polgári oktatás, ez egy dinamikus tanulási folyamat, ami felszereli a tanulókat, főleg a fiatalokat szükséges tudásokkal, tudással, képességekkel, amelyek segítségével a jogait tudják, tudja gyakorolni. Többféle előnyel rendelkezik mindez, csökkenteni fogja a szakadékot a politikusok és az oktatás között. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok teljesen föl tudnak készülni képességekkel, ismeretekkel ahhoz, hogy hatékonyan részt tudjanak venni a politikai, gazdasági és a szociális életben. A fiatalok tapasztalatot szereznek a demokrácia elvi és gyakorlati aspektusára ér. Ezért úgy gondoljuk, hogy ez a polgári oktatás, ez része kell, hogy legyen az oktatási tananyagnak minden szinten, formális oktatásban, helyi, nemzeti és európai perspektívákat kell, hogy felöleljen. Továbbá a hivatalos oktatás összes szintjén, de a nem hivatalos oktatási folyamatok részét is kell, hogy képezze ez a polgári jogi oktatás minden fiatal számára meg kell adni azt a lehetőséget, hogy felszerelkezzenek ezekkel az eszközökkel, és így aktívan részt tudjanak venni a társadalom életében. A fiatal nagykövetek belgiumi szervezete tagjaként több alkalommal lehetőségem volt arra, hogy együtt dolgozzak az ifjúsági szervezetekkel, azért, hogy meg tudjuk szólítani a mentálisan sérült fiatalokat is, hogy segítsük az ők mindennapi életét. A fiatalok nem csak fölismerik a társadalmat, megismerik a társadalmat, hanem a társadalom részének fogják magukat érezni. És ez csak egy példa. Úgy gondoljuk, az ifjúsági szervezet privilegizált helyzetben van, hiszen meg tudja szólítani a különböző hátterű és különböző képességű fiatalokat. A tanulásnál többféle megközelítésre van szükség ahhoz, hogy valaki aktív állampolgár legyen. A tájékoztatás és a oktatás fontos. Amikor a elmennek iskolákba és beszélnek a munkájukról, hagyják, hogy a fiatalok felismerjék, megismerjék, hogy milyen a munkájuk, és ez miért fontos. A fiatalok a mindennapi életben kell, hogy lássák, hogy mennyire fontos az, amit tesznek önök, és hogy miért teszik. Ösztönözni kell otthon, ösztönözzék kérem otthon az iskoláikat, hogy vegyék be a programjukba az európai polgári oktatást, ismertessék meg az európai politikai folyamatokat, értessék meg ezeket, sőt ösztönözzék a fiatalokat arra, hogy jöjjenek ide és figyeljék meg a munkát. Bízanak bennem, tapasztalat alapján beszélek. Öt év óta dolgozom a struktúrás párbeszéd területén, és még mindig nem kívánom elhagyni ezt a területet. Az Erasmus Plus programnak köszönhetően sikerült teljesen megértenem, hogy mennyire fontosak az európai szakpolitikák, a demokratikus rendszerek, amelyek körülöttem élnek. A tapasztalatom az, hogy minden fiatal számára biztosítani kell a minőségi polgári oktatást és képzést, továbbá hidat kell építeni az együttműködés fokozása érdekében. Ideális módon kiegészítik mindezek az ismeretek a hivatalos oktatást. A célunk holnapra az, hogy megerősítsük az eszmecserét, hogy a fiatalok megértsék és szólaljanak föl az emberi jogok érte- érdekében. Azért vagyok ma itt, hogy beszámoljak arról, hogy ez a polgári oktatás keretében lehetséges. Úgyhogy kérem, tegyenek meg mindent azért, hogy ez megtörténhessen. Ahhoz, hogy bemutassam az e fiatal konferenciáját, egy videót készítettünk a Kassán a szlovák elnöki konferenciáról.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 Yes, I will take a... Vannak-e még hozzászólók? Igen, én átvenném a szót. Krisztina Aigró vagyok, és az Európai Ifjúsági Fórum vezetői testületének a tagja vagyok, illetve az észt koordinációval foglalkozó ifjúsági testületnek a tagja is, és én is részt vettem a Kassán tevő delegációnak, és az imént látott videó rendezvényében én is tapasztalatokat szereztem. Európa szerte igyekszünk összefogni a tagállamokban a fiatalokat. Egyértelmű üzenettel szólítottuk meg őket azzal a célral, hogy a kritikai gondolkodásokat illetve a média ismereteiket bővítsük, és ez a témakör nem csak ezen a konferencián merült fel, hanem a fiatalok számára, hogy általában is nagyon fontos. A döntéshozókat pedig arra kértük, hogy határozottan bizonyíték alapú szakpolitikát formáljanak, és ennek a kialakításával foglalkozzanak. Az Európai Ifjúsági Fórum minőségi normákat dolgozott ki ezen a területen az ifjúságpolitika szolgálatában. Nemrég eh, vezettük be ezt az eszközrendszert. A fiatalok részvétele nagyon fontos, hogyha a mai világot nézzük, hiszen egyre kevésbé kapcsolódnak az állítások a tényekhez. Ezért is fontos, hogy a média tudatosságot növeljük. A fiatalok média ismereteit fokozandó. Itt az Európai Parlamentben a kult eh, szakbizottsághoz is kéréssel fordultunk, hogy támogassanak bennünket, és a fiatalok és a média összefüggéseiről hadd rendezünk itt egy kisebb tárlatot. Egy másik vonatkozásra is szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik oldal, hogy hogyan jutunk információkhoz a médián keresztül, illetve hogy a döntéshozók milyen szakpolitikát alakítanak ki. A másik pedig, hogy mi hogyan viselkedünk, illetve hogyan állunk hozzá másokhoz, akik velünk együtt laknak a szülővárosunkban, illetve ott vannak velünk a társadalmunkban. És nagyon örülök annak, hogy remek példákat találtunk a megbeszéléseink során arra, hogy európai szinten hogyan lehet megvalósítani a sokszínűséget, az együttélést. Hogyan erősíthetjük a sokféleséget. És az európai identitást a különböző csereprogramokon keresztül hogyan lehet elősegíteni. felvetődött, hogy mindezt nemzeti tagállami szinten is be kellene vezetni. Vagyis, hogy a különböző közösségek ne csak európai szinten, hanem egymás között is találkozhassanak, és együtt tudjanak működni. Az európai kezdeményezéseket a tagállami realitásokhoz kell alkalmaznunk. Az ifjúsági rendezvényünk remek lehetőség az európai identitás erősítésére. Azt gondoltuk, hogy nemzeti szinten európai ifjúsági fesztiválok formájában is meg kellene tartani, hogy minél több fiatal vehessen részt az eszmecserékben. És a politikai vita érthető, hozzáférhető és ugyanakkor szórakoztató környezetben történjék. Mert a politika nem kötelező, hogy mindig unalmas legyen. Úgyhogy a cél, hogy a közélet közelebb kerüljön a fiatalokhoz. Köszönöm. Köszönöm szépen, Andrea. Köszönöm szépen. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk a mai nap. Andrea Casamenti vagyok, az Európai Ifjúsági Fórum vezető testületének elnökségének vagyok én is a tagja, de itt egy európai ifjúsági klubokat összefogó szövetség képviseletében vagyok, aminek a rövidítése IZIK, és az IZIK a fiatalok nyitott együttműködését támogatja különböző európai országokban. Hálózatként pedig szeretnénk hatékonyabb módon támogatni az ifjúsági klubokat, az ifjúsági munkát. Az IZIK egyike a kevés nemzetközi civil társadalmi szervezetnek, amelyet a strukturált párbeszéd folyamatában is meghívtak, felkértek a részvételre. Az elmúlt évben az ifjúsági klubok keretében, illetve ifjúsági munkával foglalkozó területeken számos résztvevőt vontunk be. Hogyha az ifjúsági munka jelentésére kíváncsiak, többféleképpen értelmezzük Európában ezt a fogalmat. Az Európai Ifjúsági Fórum keretei között azt értjük alatta, hogy olyan tevékenységek és olyan munka, olyan projektek, amelyeket fiatalok vállalnak, visznek, illetve amelyeket fiatalok érdekében valósítanak meg és a fiatalok személyes fejlődését, a fiatalok igényeinek a teljesülését szolgálja ez a munka. Az ifjúsági fórum ebbe beleérti az iskolán kívüli tevékenységeket is. Mindenképpen áll az, hogy az ifjúsági munka a szociális, a politikai, a gazdasági helyzet javítását célozza a fiatalok számára, a társadalmi hálót erősíti körülöttük, a szaktudásokat bővíti, és szeretné aktív résztvevőként bevonni őket, javítani a képviseletüket, illetve fejleszteni a részvételi képességeiket. Az ízikben és az Európai Ifjúsági Fórumnál úgy gondoljuk, hogy európai szinten egyre nő az érdeklődés az ifjúsági munka iránt, viszont nem kellően elismert tevékenységről van szó. Az ifjúsági munkások nem kapnak kellő megbecsülést, illetve finanszírozást ahhoz, hogy fenntartható ifjúsági tevékenységeket tudjanak végezni. Sok remek projekt van helyi szinten, Erasmus Plus és más támogatások segítségével, de ezeket aztán nem követi jövőbeni tevékenység. Ezek nem kapcsolódnak szélesebb hatást kiváltó tevékenységekhez. Tehát nagyobb hatást tudnánk elérni. A szlovákiai ifjúsági konferencián számos konzultációs tevékenységet tartottunk, tehát a nemzeti, a regionális, a helyi hatóságokat is megkérdeztük arról, hogy mit tesznek a fiatalok hatékonyabb bevonásáért. Megfelelő finanszírozásért, ami a működést, az infrastruktúrát, a személyi költségeket, az ifjúsági munkások munkáját finanszírozná, és nem csak fizikai hely, hanem virtuális helyek biztosítása is ide tartozik. Ifjúsági klubok, ifjúsági központok, és így tovább említhetők. A nem formális oktatás az úgynevezett NFI segítségével szintén erősíthető az ifjúsági munka. A struktúrált párbeszédben résztvevők azt javasolják, hogy egy közös jogi keretet hozzunk létre azzal a célral, hogy az összes ezzel kapcsolatos ifjúsági kompetencia, hozzáértés egy keretben eh, legyen kezelhető a mobilitási programokon át, eh, egy csomó egyéb területen. Az Európai Ifjúsági Fórum nem régiben elindult, kiadványára hívnám fel a figyelmet. Az ifjúsági területen a non, nem formális oktatás, nem hivatalos oktatási formák a témája ennek a kiadványnak. Röviden emlékeztetnék arra is, hogy az európai kartában, amelyet felülvizsgáltak, szintén megfogalmazódik, hogy a fiatalok vegyenek részt a helyi, illetve a regionális életben, a közéletben, az önkéntességen keresztül is többek között. Szerintem az önkéntesség fontosságát nem is kell külön említenem, illetve hangsúlyoznom, a fiatalok személyiségfejlődését szolgálja, az összetartozás, együvé tartozás érzését erősíti, az állampolgári tudatosságot növeli, és a fiatalok a struktúrás párbeszédben részt véve maguk hangsúlyozzák, hogy fontos, hogy az EU intézmények és a kormányok minden szinten a fiatalok aktív részvételét segítsék az Európai Ifjúsági Fórumnál mi például üdvözöljük az Európai Bizottság elképzelését, hogy egy európai szolidaritási testületet állítsanak fel, illetve hozzanak létre, de ezek, ezzel kapcsolatban feltételeket is megfogalmaztunk. Fontos, hogy az EBS és az Erasmus finanszírozás meg a többi más már működő tevékenység pénzeit ne vonják el, és ne csoportosítsák át a szolidaritási testületnek, hanem új forrásokat vonjanak be. Köszönöm. Ja, ganz, ganz Nagyon köszönöm ezt a négy nagyon érdekes prezentációt. Az utolsó hozzászólással kezdeném, ami az Európai Szolidaritási Testületet illeti. Mi is úgy gondoljuk, hogy ez egy jó elképzelés lehet, ugyanakkor viszont nem biztos, hogy ezt a meglévő programok terhére kell megvalósítani. Ezt össze kellene kapcsolni az önkéntességi szolgálattal, mert semmi értelme párhuzamos struktúrákat kialakítani. A két fajta szervezet jól együtt tudna működni, de ehhez friss forrásokat kell biztosítani. A bizottság is erre vonatkozóan nyilatkozni fog májusban. Letesz az asztalra egy jogalkotási jogszabálytervezetet. Addig is néhány sarokpontot megfogalmaznánk arra vonatkozóan, hogy a mi véleményünk szerint hogyan lehetne összefűzni ezt a kétfajta szervezetet, mégpedig nem a jelenlegi munkahelyeket kiváltva, hanem új munkahelyeket teremtve és friss forrásokat bevonva. Ez tehát a mi szakbizottságunk célja. Egyébként a többiekben egyet tudunk érteni. Remélem, hogy ezeket a bizottság figyelembe veszi és amit elmondott ehhez képest, hogy pluszt jelent. Az informális kapcsolatokra szeretném még a hangsúlyt helyezni. Az Erasmus Plus programmal kapcsolatosan a végrehajtás megelőzően már arról vitatkoztunk, hogy igen komoly aggájaink vannak a bizottság ellenállásával kapcsolatosan, hogy az ilyen informális vonalakat valahogy alárendeli ezeknek a programoknak. Ez egy önálló program kell, hogy legyen. A Youth in Action lényeges eleme kell maradjon a programnak, és azt hiszem, hogy frankciókon átívelő jelleggel kell, hogy érvényesüljön az a nemzetközi kapcsolatrendszerben. Tehát ennek változatlanul így kell maradnia, és minden, amit említett, minket tovább megerősít abban, hogy a következő programozási időszakban a pénzeszközöket tovább kell növelni, erre ez kell küzdenünk az ifjúsági szervezetekkel együttműködve, hiszen ez szerves része mindannak, amit az Erasmus programokkal el akarunk érni. Köszönöm szépen az elkötelezettségüket, köszönöm a részvételüket, az elhangzottakat, és még van egy fél óránk, Úgyhogy kérem, hogy aki hozzá kíván szólni, az figyeljen az időre is, nem akarunk túllépni. Ugyanis, hogyha valaki túl hosszasan szól, azt majd figyelmeztetni fogom. Három hozzászólás van. Sabina Ferhain az a néppárt részéről. Én is köszönöm a részvételüket, és hogy jelen vannak ezen a mai párbeszéden az önök tapasztalatáról, illetve a struktúrális párbeszédről hallottunk. Három dolgot szeretnék említeni, ami számunkra különösen érdekes. Az, először is a nemzeti szintű strukturális párbeszédet erősíteni kéne, aktívabbá kéne tenni. Ezeket mindig felvetettük, ha nem is feltétlenül nemzeti fórumok keretében. Nagyon fontos tehát minden nemzeti szintű tevékenység jobban illeszkedjen és struktúráltabb legyen az európai szintű fellépéssel, ami pedig az iskolákat illeti. Én abban a jó helyzetben vagyok, hogy a belga és a holland hármas határon élek, amikor iskolák látogatnak hozzánk, iskolások látogatnak hozzánk, akkor én azt látom, hogy alig van információjuk például az Európai Unió vagy az Európai Parlament működéséről, nem tudják, hogy ki miben illetékes. Szerintem e tekintetben a kommunikációt erősíteni kellene, a saját általunk szervezett látogatási programokban is erre hangsúlyt kell helyezni, erősíteni kell az Erasmus keretében a csereprogramokat, és még egy dolgot szeretnék említeni a finanszírozással kapcsolatosan. Mindig is arra törekedtünk, hogy az Erasmusba több forrást tudjunk bevonni, de ezt eddig nem kaptuk meg a bizottság ugyanakkor a, ehhez képest még ki is vesz a programokból. Tehát, mint ahogy említettem, már korábban is további friss forrásokra van szükség. Itt ugyanis nem csak az Európai Szolidaritási Szervezetről van szó, hanem egyéb elképzelésekről is, amit ha az Erasmus programból finanszíroznánk, nem lenne feltétlenül teljes. Már így is sok kategória van a programon belül, Comenius, Leonardo és a többi. Tehát itt a probléma az, hogy sokkal több jó elképzelés, kezdeményezés van, mint amennyire finanszírozási források rendelkezésre állnak. Úgyhogy ezekhez az elképzelésekhez további pénzekre van szükség. Még egy kérdésem lenne. Hogyan lehetne bevonni az eddig érdektelennek mutatkozó, vagy Európát kevésbé ismerő fiatalokat? Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez az a kérdés, ami mindannyiunkat foglalkoztat, és nem tudom, hogy erre van-e jó válasz. Szilvia kosta. Eh, Köszönöm, szeretnék gratulálni. Elnézést, olaszul kezdtem el. Szeretnék gratulálni a négy felszólalónak, nagyra értékelem, amit mondtak. Én úgy gondolom, hogy ami összekapcsolja ezeket a témákat, a strukturális párbeszéd, ami az nagyon pozitív újdonság volt itt az európai rendszerben, és hogy ösztönözni kell a kritikus gondolatot, ezt nagyra értékelem, illetve azt annak a tudatosítása is nagyon fontos, hogy a világ teljesen össze van kapcsolva, és ezért fontos az átláthatóság, a hozzáférés és az oktatás, illetve a polgári témák oktatása a területén ezt hangsúlyozni kell. Ha már ezt említettük, a szakbizottság már végzett ezzel kapcsolatos munkát, egy jelentést nyújtottunk be a plenáris előtt is, Európa megtanulása az iskolában, ez volt a címe, és ez fölhívta a tagállamokat arra, hogy a polgári oktatást vezessék be az iskolákba. Fontos és érdekes és idézetet mondok most, hogy készítettünk egy jelentést a kultúra közi párbeszéd ösztönzése érdekében is. Azért szerettem volna ezeket említeni, hogy lássák, hogy fontosnak tartjuk az önök ajánlásait. Harmadik megjegyzésem, nagyra értékelem azt is, hogy hogyan lehet aktívabbá tenni a részvevőket, a szervezeteket, a szövetségeket, minden olyan struktúrát, amelyet önök képviselnek a Youth Forum előtt, és ezeknek a, a gazdagságát nem szabad elfelejteni. A jó gyakorlatok európai szinten cserélhetők, például a diákcsere keretében a az AI tapasztalat keretében, a fiatalok médiáinak a támogatásával. Ezek fontos kérdések. Egy utolsó dolgot is említenék. Az idei év különleges év, 30 éves az Erasmus, 60 éves a romai szerződés, március 25-én fogjuk ünnepelni. Szeretném tudni, hogy a Youth Forumnak van-e valamilyen elképzelése arra vonatkozóan, hogy a javaslataikat meg akarják-e fogalmazni egy dokumentumban, sőt erre ösztönözném önöket március 25-i római alkalomra. Még egy dologra szeretnék mindenkit emlékeztetni. A múlt héten Rómában egy nagyon fontos kezdeményezés született, persze sok európai országra ez igaz, a Erasmus 30. évfordulójával kapcsolatban nemzeti szinten egy platformot állítottunk föl, amely dokumentumot fog készíteni, és március 25-én ez a dokumentum keretében a fiatalok a saját elvárásaikat fogják bemutatni. Tehát az Erasmus és egyéb tevékenységek, például a fiatalok szervezetei egy bizonyos közös európai állampolgárságot generált már. Fontos, hogy itt a találkozók megfelelően megtörténjenek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szilvia, Krisztián Libacka. E, Köszönöm szépen. Köszönöm a spontán felszólalásokat, prezentációkat. Üdvözlöm azt a véleményüket, hogy a politika nem kell, hogy unalmas legyen, és ezt be is bizonyították, hogy érdekes lesz, érdekes lesz a politika. Én matematikus vagyok, úgyhogy nagyon fontos számomra, hogy bizonyítékokon alapuljon és logikus legyen a politika. Három megjegyzésem lenne, a polgári kezdeményezés és a polgári tanulmányok oktatása, ez nagyon fontos, de azért lenne egy kis kérdésem. Önök azt javasolják, hogy az ilyenfajta oktatás már a tananyag része legyen minden iskolában. Én úgy gondolom, hogy az állampolgársági ismeretek legyenek kötelezőek az iskolai munkában, de ne terheljék a tanulókat. Tehát ne legyen ez még egy plusz óra, amire fejből meg kell tanulni a tanulóknak, hogy milyenek a politikai rendszerek az egyes tagállamokban, ne hivatalos kérdés felelet módján történjen ez. ez. Ez nem, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ez egy élő oktatás kell, hogy legyen, véleménycsere legyen az alapja találkozókat kell szervezni, hogy a politikáról így tanuljanak a fiatalok megfelelő módon. Második megjegyzésem, a nem formális oktatás és a további képességek, amelyek eh, a nem oktatáshoz szükségesek. A Kulturális Szakbizottság által kiadott összes dokumentumban, például a bolonai folyamatról készült jelentésben, az Erasmusról készült jelentésben, és a jövőbeni jelentéseinkben is, amelyeket közé fogunk tenni, a bizottság oktatási rendszerre kapcsolatos tevékenységével kapcsolatban. Mi mindig hangsúlyozzuk a nem formális oktatás fontosságát, és azt, hogy el kell ismerni nem csak a nem formális folyamatokkal elért képesítéseket, hanem fontosnak tartjuk azt is, hogy a nem formális oktatási időszakokat is el kell ismerni, ismertetni. Azért, hogy az emberek ezeket az oktatási rendszer keretében is hasznosíthassák. Úgyhogy itt teljes mértékben egyetértek azzal, amit önök mondtak, és szeretném, ha együtt tudnánk működni, amikor a jövőben ilyen témájú jelentést készítünk. Még egy megjegyzésem van, nagyon helyesen azt mondják, hogy a struktúrális párbeszéd, amiben részt vennek, a tagállami szinten is kellene, hogy folyjon. Az én ö, hazámban, Lengyelországban a helyi hatóságok szintjén, az önkormányzatok szintjén van egy fiatalokból álló vezetőség, és mindig megtörténik a konzultáció a fiatalokkal, amikor a döntéshozók, akiket megválasztottak az általános választásokon, döntést készítenek elő. Úgyhogy amikor valamelyik találkozójukat tartják, esetleg meg lehetne hívni ezeknek az ifjúsági vezetőségeknek a tagjait, és beszámolhatnának a saját tapasztalatukról, hogy elégedettek az együttműködésre. Talán ez a megfelelő modell, amit más tagállamokban is lehet használni, de lehet, hogy más tagállamokban léteznek más modellek. Mindenesetre fontos, hogy ezeket a vitákat lefolytassuk, és felmérjük, hogy hogyan történnek, hogyan működnek ezek a modellek az egyes tagállamokban. Köszönöm szépen még egyszer a spontán beszámolójukat, és hogy bíznak a politikában. Köszönöm szépen. Krisztina Thank you. Um, thank you for your... Köszönöm szépen, köszönöm a prezentációkat, nagyon érdekesek voltak, és különösen az, hogy több vitára, több megbeszélésre, több párbeszédre van szükségük az Európai Unióról, Európáról, az oktatásban és az oktatáson kívül is. Velszet képviselem, az Egyesült Királyságban vagyunk, az Egyesült Királyság úgy szavazott, úgy döntött, hogy elhagyja az Európai Uniót, de Velszben a 18 év fölöttiek részt vettek a szavazáson, viszont eh, és, és a választás is azt eh, mutatta, hogy eh, a fiatalok számára fontos az EU, sőt, hogyha 16 év lenne a választások vagy a szavazójognak a korhatára, akkor másképp alakult volna az eredmény. A fiatalok hálózata rendkívül fontos, fontosak lesznek a jövőben, azért, hogy a nemzetközi szinten a kapcsolatokat fönn lehessen tartani, és hogy megerősítsük ezeket a kapcsolatokat a jövőben. Úgyhogy ezt szeretem volna megígézni. Úgy gondolom, hogy a nemzetközi szinten végzett munka rendkívül fontos azért, hogy a fiatalokhoz tudjunk szólni, már az oktatásban is, és nagyon remélem, hogy a verszi fiatalok a jövőben is részt tudnak venni majd ebben a párbeszédben. Nagyon köszönöm. Soldrová kolléga, köszönöm szépen. Én ott szeretném folytatni, ahol Evans asszony abba hagyta. Én eh, nagyon örülök ennek a közvetlen kapcsolatnak önökkel, hiszen önök, mint fiatalok, a szabadidejük nagy részét más módon töltik, eh, aktívan részt vesznek az európai szervezetekkel való párbeszédben, amit én nagyon nagyra értékelek. Azt is nagyra értékelem, hogy az Európai Parlament és más európai szervezet is igyekszik eh, minél több munkahelyet kínálni a fiataloknak, illetve elősegíteni a mobilitásukat. Ugyanakkor Európában a bizalom megrendült, a fiatal generáció vesztett gyakorlatilag az Egyesült Királyságban. Ki lesz a következő? Hollandiában, eh, ha Wilders eh, győz, a populizmus fog győzedelmeskedni? Én most nem akarok itt patetikusan hangzani, de a fiatalokon múlik az, hogy megsegítsék az Európai Uniót. Nagyon fontos a fiatal generáció abban a szempontból, hogy az Európai Unió egységes maradjon. Én Csehországban nagyon szorosan együttműködöm a fiatalokkal, a nemzeti parlamenten belül is, tehát számítunk az önök segítségére abban, hogy a demokratikus erők győzedelmeskedjenek. És, mint ahogy a kollégám is már említette, mi támogatni kívánjuk az európai önkéntességi szolgálatot, nem akarjuk, hogy ezek az alapok elveszenek, és fontos, hogy a, az új testület számára is új forrásokat tudjunk biztosítani. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Bizottság. Igen, jelentkeznek. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak minket erre a mai eszmecserére az European Youth Forum témájában. Struktúrális párbeszéd az European Youth Forummal, ez a rend pont címe. Úgy gondolom, hogy egyetemű, hogy a struktúrális párbeszéd európai szinten nem csak a Youth Forummal folyik, hanem nemzeti, regionális és helyi szinten is működik és az European Youth Forum emeli mindezt európai szinte. Sok mindent szerettem volna mondani, de már nagyon sok minden elhangzott. A tanácsi következtetésekben fogalmazódtak meg a negyedik ciklusnak az eredményei, a demokratikus európai életbe a fiatalok bevonása, illetve a tanács felszólítja a bizottságot, hogy határozza meg, hogy specifikusan a fiatalok munkája és a formális informális oktatás hogyan járul hozzá az állampolgárság megerősítéséhez, a marginalizálódás és a radikalizáció megelőzéséhez, ami sokszor erőszakos cselekvésekhez vezet. Egy szakértői csoport felállítására sor került ebben a témában, és nagy örömmel számolhatok be arról, hogy a következő héten vagy hetekben a szakértői csoport munkájának az eredményét közé fogjuk tenni. Lesznek szakpolitikai ajánlások is ebben a dokumentumban, valamint egy praktikus eszközjavaslat a fiatalokkal dolgozók számára a radikalizáció megelőzése érdekében. Úgyhogy szeretném önöket is kérni, hogy majd kövessék nyomon a publikációt. A második megjegyzésem az ötödik ciklussal kapcsolatos. Ez most folyik. Itt is nagy örömmel számolhatok be arról, bár bizonyára már tudják, és ez elhangzott már az előző, vagy szerepelt az előző ifjúsági jelentésben is, hogy a fiatalok csoportjának nagyobb körét kell megszólítani, főleg azokat, akik mostanáig nem vettek részt a párbeszédben. Gondolom, hogy közös az előttünk álló kihívás, jobban kell teljesítenünk. Ezzel együtt szeretnék gratulálni vagy hát szeretném elmondani azt, hogy a kasai fiatalok számára szervezett konferencia sikeres volt. Majdnem 70 ezer fiatal tudtunk megszólítani. Az előző ciklussal összehasonlítva, akkor kb. 40 ezer volt a részvevői létszám, úgyhogy 40 ezerről a 70 ezerre az emelkedés. Persze ez a szám még mindig nem elégséges, mert tudjuk, hogy Európában majdnem 80 millió fiatal él, ezzel együtt egy, ez egy reprezentatív párbeszéd folyamat, úgyhogy ez a mennyiségi növekedés már önmagában is előrelépés. Köszönöm. Ja, vielen herzlich. Köszönöm szépen. És a lezáró fordulóban még kb. van 10 percünk. Önöktől függ, hogy kívánnak-e még szólni. Szeretnék reagálni néhány kérdésre, ami elhangzott. mi is lelkesíteni tudjuk a fiatalokat az európai ügy érdekében. Nagyon fontos szempont, hogy itt az ifjúsági szervezeteket vonjuk be erőteljesebben, és nekünk egy multiplikátori szerepünk van. Az ifjúsági klubok teremthetnek lehetőséget arra, hogy a helyi ifjúságot toborozzák, összetereljék, tehát ehhez strukturális támogatásokra is szükségünk van, annak érdekében, hogy ezek az ifjúsági szervezetek hosszú távon működőképesek lehessenek, és ne napról napra vagy fél évről fél évre éljenek. Ehhez nem csak az államokra számítunk, hanem egyéb támogatási forrásokra is, miközben jelenleg számos támogatás megszűnt. számos civil szervezet kerül olyan helyzetbe, hogy nem marad működőképes. Nagyon fontos szempont még, hogy a strukturális párbeszédben megfogalmazottakat végrehajtsuk, és ebben számítunk az európai és a helyi szintű döntéshozókra is. Ezek az ajánlások nagyon fontos, hogy megvalósuljanak, a fiatalok elveszik a bizalmukat, ha előállnak mindenféle ötletekkel, aztán abból nem lesz semmi. Vannak ajánlások, tehát, de ezeket a valóságba is át kell ültetni. Legalább ennyire fontos az átláthatóság a jelenlegi programok tekintetében. Az Erasmus Plus számos szempontot lefed, az egyetemi hallgatók közötti cserét és egyebeket, de további lehetőségek is vannak, így például az önkéntességi szolgálat, ami elhangzott ma is, illetve egyéb ifjúsági programokat is meg kell szilárdítani, meg kell erősíteni hogy a nyilvánosság előtt is jobban képviseltetni tudjuk magunkat. Kosta asszonynak és In Rome. Az European Youth Forum jelen lesz Rómában természetesen, a mi vezetőségünkből is, és több felszólalónk is lesz a különböző eseményeken. Rákérdezett a Future of Europe kapcsolatos célunkra, ez az egyik prioritásunk, úgyhogy dolgozni fogunk ezen a témán is. És már is szeretném meghívni, felkérni önöket, hogy csatlakozzanak az AI-hoz, a 2018-as European Youth Eventhez, ezt is említették. Úgy gondolom, hogy ez is fontos lehetőség lesz a Kultúrai Szakbizottság számára, a képviselők számára, hogy saját kezdeményezésű jelentést készítsenek a következő ifjúsági stratégiáról. Ebben mindenképpen támogatni tudjuk Önöket. Evans asszony felszólalt. Én Ausztriából jöttem, mi voltunk az első ország az Európai Unióban, ahol a helyi, nemzeti és európai szinten is 16 évre lecsökkentettük a szavazási jogot, és én 17 éves voltam akkor, úgyhogy nekem van ilyen jellegű tapasztalatom, hogy ez hogy működik, hogy amikor fontos választáson nagyon fiatalon részt lehet venni. A European Youth Forum támogatja ezt és ez mindenképpen a céljaink egyike. Az Európai Parlament 2019-es választására is készülünk, és reméljük, hogy addigra történnek majd előrelépések ebben a témában is. Esetleg a többiek is szeretnének még reagálni, hiszen vagy esetleg a 16 éves korra történő szavazási jog leszállításához szeretnének hozzászólni. Ezzel kapcsolatban abszolút egyetértünk önökkel, hiszen a fiatalokat ez nagyon érdekli, és fontos számukra, hogy az Európai Unióban vannak. Természetesen nem tudjuk, hogy a végső eredmény mi lenne, de a skót népszavazással kapcsolatban is Tudjuk, hogy a fiatalok nagyon nagy mértékben részt vettek, és nagy lenne a részvétel akkor, hogyha 16 éves kortól is már lehetett volna, vagy lehetne szavazni. Másik reakcióm. Fölmerült a kérdés, hogy hogyan lehet jobban bevonni a fiatalokat az Európai Unió tevékenységébe. Karinával egyetértek az fiatalok szervezetei fontos szerepet játszanak ebben, de az Európai Unió is jobban kell, hogy foglalkozzon a fiatalokkal, meg kell, hogy mutatkozzon a fiatalok számára, párbeszédet kell, hogy folytassanak a fiatalokkal. A fiatalokat érdekli a politika, de ha a, nem vetik föl a politikusok az őket érintő témákat, akkor úgy érzik, hogy nem érdemes részt venniük, és így nem tudjuk őket megnyerni a mi párbeszédünk érdekében. Ezért szeretném megkérni önöket és a kollégáikat, hogy gondoljanak többször a fiatalokra, vonják be őket a szakpolitikákba, illetve foglalkozzanak a fiatalok jövőjével is, amikor a szakpolitikai tevékenységüket végzik. Dank. Nagyon köszönöm. Ön is kíván még szólni? Csak egészen gyorsan és röviden az Európai Szolidaritási Testület kapcsán. Mi fiatalok nagyon örülünk annak, hogy a Kult szakbizottság támogat bennünket, és egyetértünk számos az Európai Szolidaritási Testület körüli részlettel. Ez egy alakulóban lévő kezdeményezés, és rendszeresen jelennek meg az új információk arról, hogy hogy is néz ki majd ez a testület. Hogyha létrejön, megfelelően álljon fel, illetve össze. Tehát ne legyen egy üres váz, ami csak a számok kedvéért kerül bevezetésre, mert Juncker erről beszélt, hanem a ifjúsági szervezetek vegyenek ebben részt. Például egy szolidaritási adatbázisból válogatják-e majd a résztvevőket össze, vagy pedig bennünket is felkérnek és bevonnak. A fiatalok bizalmát, érdeklődését remélhetőleg igyekeznek majd felkelteni az európai ügyek iránt. Tehát ne legyen ez egy öncélú tevékenység. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ha az ifjúsági fórum egy írásos állásfoglalást tudnak készíteni ezzel a szolidaritási testülettel kapcsolatosan, ez számukra nagyon hasznos lehetne, mert ezt a mi véleményünkben is, véleményünkben is be tudnánk vonni, úgyhogy hálásak lennénk ezért. Egy gyors gondolat az állampolgári oktatásról. Ahogy ön is említette, nem szeretnénk, hogyha az állampolgári ismeretek eh, területet pontoznák, vagy jegyekkel minősítenék. Inkább arról van szó, hogy a közügyeket, a politikát megértsék a fiatalok, hogyha egy önökhöz hasonló előadót hallanak, akkor eh, ez épüljön be a napi ismereteikbe. Tehát nem is tudom, hogyan fejezhetném ki magam. franciául vagy németül is lehet nyugodtan. Azt gondolom, hogy az hiányzik az egyetemistáknak, illetve a diákoknak, hogy az egésznek az alapját nem egészen látják át, vagyis a politika, a közélet egészét nem fogják át az ismereteikkel, nincsenek tisztában a, a bázis ismeretekkel. És sok idő amire tisztában jönnek a különböző körülményekkel, hogyan születnek a döntések, tehát időt kell erre rászánni, munkát kell rászánni, de azt gondolom, hogy sokkal jobban be tudjuk vonni a fiatalokat, és szívesen részt is vennének. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Nagyon köszönöm ezt a rendkívül izgalmas és szerintem nagyon eredményes párbeszédet. és legkésőbb jövő évben folytatjuk. És fontos, hogy itt elhangzott, hogy az Európai Ifjúsági Fórum egy nagyon fontos szövetségese a mi szakbizottságunknak. A probléma azonban az, hogy nem csak egyedül vagyunk a játékosok ebben a játszmában, nekünk is gondjaink vannak a finanszírozással és a bizottsággal, vannak tárgyalásaink, jó lehetők, jó szándékúak, de nem minden esetben sikerült ülőre jutni velünk, és természetesen az, a tagállamoknak is megvan a szerepe. Úgyhogy ha egymást kölcsönösen tudjuk erősíteni, aztán mindkettőnk számára komoly fegyvertény lehet. Köszönöm szépen! és nagyon fontos, hogy ez a strukturális párbeszéd ne csak európai szinten, hanem sokkal inkább helyi szinten is megvalósuljon, mert számos dolog, amiről itt hallottunk önöktől, a támogatás, a munkahelyek, az ifjúsági munkavállalás, az ifjúsági klubok tekintetében, ezek mind a helyi közösség feladata kell, hogy legyen. Európa nem tud mindent elvégezni helyettük. Nekik a helyi közösségeknek kell vállalni a felelősséget és a feladatot, hogy segítség a jövőjüket a fiataloknak. Ezen kell közösen munkálkodnunk, hogy ezt a felismerést mindenki szem előtt tartsa. Köszönöm még egyszer a részvételt, és további sok sikert a munkájukban, és köszönöm a kiváló vitákat a mai délelőtti ülésünkön. A következő ülésünk március 22-én egész napos lesz, illetve 9-től fél egyig, 3-tól fél 9-ig, és 23, 23-án délelőtt 9-től fél egyig. De ma délután még találkozunk az Európai Történelem házának látogatásán. Köszönöm a tolmácsoknak is a szokásos segítségüket, és minden jót, viszlát!